pontot le is zárhatjuk. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Tisztelt Nagykövet úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Természetesen azok, akik Buenos Airesbe utaznak és részt vesznek a G20-ak parlamenti fórumán, nagyon várják már ezt az időpontot. Under time constraints. Mehetünk tovább azonnal a 11-es pontra, mert szorít az idő. Eszmecsere az Európai Unió és a Dél-Afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatokról címmel. Hadd üdvözöljem körünkben a nagykövetség képviselőjét, a Dél-Afrikai Köztársaság nagykövetségének képviseletét, a nagykövet vezetésével, a Dél-Afrikai Köztársaság nagykövetője, Basso Sangu nagykövet úr. Megint csak elnézést kérek, hogyha nem helyesen ejtettem ki a nevét. A későbbiekben kérem javítson ki, hogyha így van. Héttagú delegáció fog Dél-Afrikába látogatni az Intából október végén, hogy felmérjük az IPA végrehajtását, ez most már két éve működik. Ezen kívül kollégákkal szeretnénk bilaterális kérdésekről is beszélni a misszió során. Már jó ideje nem folytattunk vitát ebben a témában itt a szakbizottságon belül, úgyhogy először is a Digi kereskedelmi főigazgatóságának osztályvezetőjét kérem, hogy tájékoztasson minket a helyzetről. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Köszönöm, hogy lehetőségem van felszólalni. Az EU-dél-afrikai kereskedelmi kapcsolatok meglehetősen komoly kihívásokkal kísért időszakban vannak. Dél-Afrika az egyetlen stratégiai partnerünk Afrikában az EU számára. A gazdasági kereskedelmi dimenziója ennek a kapcsolatnak különösen fontos, elsősorban a dél-afrikai köztársaság számára. Az EU az elsődleges kereskedelmi és beruházó partner az összes közvetlen külföldi beruházás 78%-át képviseli az EU Dél-Afrikában, és 60%-át a kereskedelmi forgalomnak. Az EU kapcsolatokban, tehát nagyon fontos szerepet játszunk. Lesotho, Mozambik, Namibia, Föld és Botswana is a napirendünkön van, és hasonló megállapodást kívánnak kötni velünk már két éve. Dél-Afrika az európai partnerségi megállapodás szempontjából különös szerepet játszik, ugyanis más szedek tagokhoz képest nem teljes körülön férhet hozzá az európai piacokhoz. A ö, ö, vám eljárásokban az Dél-Afrikai Köztársaság 85%-ban teszi szabadá az európai áruk forgalmát. A legkérdésesebb vagy problematikusabb termékek jelenleg a baromfi. Nem az első alkalom, hogy ezt ebben a bizottságban megvitatjuk, és nagyon gyors, gyorsan csak szeretik emlékeztetni a főbb problémákra. 2015 májusában antidömping vámot vetett ki három EU-s tagállamra, Németországra, Hollandiára és az Egyesült Királyságra, Dél-Afrika. Ezek még mindig érvényben vannak, és nem vitatjuk ezeknek az intézkedéseknek az indokát. 17-ben megtiltotta az exportot nyolc tagállamból az madárinfluenza miatt. Lengyelország és Spanyolország maradt ki ebből a körből, de a többi tagállamot időközben szabaddá, illetve mentessé nyilvánították. Úgyhogy nem látunk semmi okot arra, hogy ezt a tilalmat ilyen hosszú időn át fenn kellene tartani. 18. szeptemberében a Dél-Afrikai Vám Unió 35,3%-os vámot vetett ki a barofi termékekre, és az IPA lehetővé teszi, hogy bizonyos körülmények között ilyen intézkedéseket foganatosítsanak, de úgy véljük, hogy ebben az esetben az ott foglalt feltételek nem teljesültek, ugyanakkor ez fenyegeti a belföldi ipart és torzulásokat okozhat, tehát nem az EPA következtében emelkedett az import Dél-Afrikában. Minden esetre ez az intézkedés szinte teljes mértékben ellehetetleníti az európai baromfi exportot, és más intézkedések következtében is az EU piaci részesedése komolyan visszaszorult Dél-Afrikában, és ezt az USA, illetve Brazília vette át, nem pedig helyi előállítók. A barofi termékeken kívül például a textiltermékek és más területeken is mutatkoznak feszültségek. Most ezekben nem mennék részletesen bele. Minden esetre a jövőre nézve konstruktív megoldásokat kell találni az dél-afrikai partnerrel az EU kereskedelmi delegációja jelenleg tárgyal a dél-afrikai hatóságokkal, és remélhetőleg kompromisszumos megoldásokat sikerült megtalálni. Az EU dél-afrikai csúcsra november 15-én itt Brüsszelben kerül majd sor, és természetesen arra törekszünk, hogy minél nagyobb előrelépést tudjunk elérni ezekben a kérdésekben. Ezen kívül az EU-SZADEK kereskedelmi és fejlesztési bizottság is ülésezni fog, ez a legmagasabb szintű fórum, amely az EPA végrehajtása felett őrködik. Jövő februárban az első SZEDAK EU tanácsi találkozóra sor kerül majd, ez az első ilyen találkozó a két testület között Fokvárosban, és az INTA dél-afrikai látogatása is remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz, hogy egyengessük a kereskedelmi kapcsolatainkat, szakmai tájékoztatást fogunk október 24-én tartani az önök látogatása előtt, ott további technikai részleteket fogunk majd megvitatni és remélhetőleg legközelebb pozitívabb hírekről adhatunk számot Dél-Afrikával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, és akkor most az INTA jelentéstevője Nagyja Hirsch kap szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is nagyon köszönöm a bizottságnak a bevezetőt, hogy áttekintést adott. Az, Euró, az afrikai országokkal való megállapodások nagyon fontos, fontosak, hiszen a preferenciák előbb-utóbb lejárnak, és az AKC országokkal kapcsolatos kapcsolatainkban meglehetősen aszimetria mutatkozik. A kotonói folyamatra is figyelembe véve. Tehát nagyon nagy eredmény ennél a megállapodásnál, illetve annak végrehajtásában, hogy előre lépjünk. Különösen üdvözlöm, hogy Dél-Afrika régióban már történtek előrelépések, konkrétan a légiközlekedés egységesítése, az afrikai kábelrendszer ezek nagyon fontos eredmények ahhoz, hogy az internet hozzáférést a régióban meg lehessen valósítani, és regionális roaming projekt is megvalósulhasson. Ez nem csak az állampolgároknak, hanem a gazdasági szereplőknek is komoly hasznot fog hozni ami a dél-afrikai kapcsolatokat, a regionális kapcsolatokat illeti, itt vannak bizonyos kihívások, itt eh, hallottunk például a baromfi termékekről, ez nem egy egyszerű probléma. Minden esetre azt hiszem, hogy hatékony végrehajtásra van szükség, és eh, ebben a civil szervezetek, eh, a civil társadalom képviselőinek is szerepet kell kapnia. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha a bizottság további előre haladást is el tudna könyvelni, illetve ezekről be tudna számolni. Különös tekintettel a helyi gazdasággal való közvetlen kapcsolattartásra. És azt szeretném megtudni a bizottságtól, hogy ezen a területen vár-e előre lépést, és hogy az októberi látogatáshoz további információkkal tud-e szolgálni, illetve majd a csúcs, a brüsszeli csúcs találkozó előkészítései kapcsán is tájékozódni tudjunk. Köszönöm szépen, vannak árnyék előadóink is, és ha itt van, akkor meg is kapja a szót Gabriel Mató úr a néppárt részéről, de nem látom őt, ezért azonnal megadom a szót a szocialistáknak és az emberi Joachim Schusternek. Én is osztom a jelentéstevő asszony álláspontját. Ez egy nagyon fontos megállapodás, és ezt mindenféleképpen sikere kellene vinni. Meglehetősen vitatott volt ez a megállapodás, és az nem pusztán egy kereskedelmi megállapodás, éppen ezért a bizottságtól azt szeretném megtudni, hogy a többi rész végrehajtása hogyan áll. Ez egy partnerségi és nem szabadkereskedelmi megállapodás, tehát itt bizonyos fejlesztési együttműködésről is szó van, fenntarthatósági célokat is meg kell valósítani, tehát hogyan áll ezek megvalósítása, vagy például a civil társadalom bevonása. Számos tevékenységre került már sor, úgyhogy pozitív értelemben történt előrelépés, de vannak-e esetleg olyan problémák, nehézségek a jelenlegi helyzetben, amiről érdemes lenne beszámolni? És a szadekkel kapcsolatosan milyen témákat tűznének napirendre? Említette, hogy most vannak az előzetes előkészületek, tehát még a záró nyilatkozat nyilvánvalóan nem fogalmazódott meg, de milyen témákkal foglalkoznának? Szerintem ezt már most ki kellene tűzni. Köszönöm szépen, ECR. So not around. ECR David Kamerman sincs itt, a GUE részéről Helmut Scholz sincs, ő sincs itt, Heidi Hautala a zöldektől sincs itt. Van-e más képviselő, aki szeretne hozzászólni? a témához. Ha nem, akkor mielőtt megadom a szót a kereskedelmi főigazgatóságnak, kérem a nagykövet urat, dél-afrikai köztársaság nagykövetét, hogy mutassa be a saját véleményüket. Nagykövet úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Zahradil úr, elnök úr. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy közvetlenül beszélhetünk a Dél-Afrika EU-val folytatott együttműködésétől. Megerősítem, hogy az EU fontos kereskedelmi beruházási partnere Dél-Afrikának. Sok éve így van ez már, és folytatni is szeretnénk Most, amikor a dél-afrikai demokrácia elmélyül, és, és a gazdasági növekedés kihívásai is elmélyülnek, azt gondoljuk, hogy ebben az időpontban kell nekünk megerősítenünk a partnerségünket és együttműködésünket az Európai Unióval. Hangsúlyozni szeretném, elnök úr, hogy Dél-Afrika nagyon hisz a multilateralizmusban, illetve az együttműködésben, nem csak a afrikai teljes együttműködésben, nem csak a déli régióban, és ebben fontos szerepet játszunk. Valóban, ahogy a kereskedemi ködöttség, küldöttség is mondta, van a SZADEK, az e, e és SZADEK EU közti kereskedelmi megállapodás, amely ről az a véleményünk, nem feltétlenül osztjuk a kihívásokról elhangzott összefoglalót, azt gondoljuk, hogy mindannyian megpróbáljuk ezt a kereskedelmi megállapodást a lehető legjobban megvalósítani a meglévő tárgyalási keretek között. És azt gondoljuk, hogy bármilyen kihívással is nézünk szemben, azt a megállapodott szabályok keretein belül kell megoldanunk. Elmondtuk, eh, beszéltünk a eh, baromfi kérdésről, azt gondoljuk, hogy Dél-Afrika és a SZADEK eh, nek joga van védő intézkedéseket bevezetni, amelyet alaposan megfontoltak a szadek országok is, és azt gondoljuk, hogy ezt megfelelő eljárások után hozták, léptették életbe, és amelyben az EU is részt vett. Értjük valóban, hogy ez jelentős kihívás, nem is egészen értünk egyet az EU véleményével. Keményen dolgunk, dolgozunk azon, hogy a kérdést megoldjuk. Hogyha van-e bármilyen javaslat, vagy azt gondolják, hogy mi ellenállunk, az nem igaz. A mi, mi miniszterünk részt vett a bizottsággal abban, hogy megvizsgálták a lehetőségeket, hogyan lehet olyan csomagokat létrehozni, amely minden kérdéssel foglalkozik, amelyek jelenek nehézségeket támasztanak. Ebben, ezen a ponton a délafrikai kormány annak a lehetőségét vizsgálja meg, hogy vámot vezet be az EPA keretein belül, annak megfelelően, és a kereskedelmi főigazgatóság delegációja Dél-Afrikában folyamatosan erről tárgyal, és reméljük, hogy sikerül majd közös álláspontot kialakítani. Ami a madárinfluenza esetét illeti, képviseletet kaptunk a hat érintett országból. Az elmúlt két napban Pretóriában ültek össze és áttekintették a lehetőségeket. Abban hiszünk, hogy, hogy nagyon fontos, hogy megvalósítsuk e, az EPA rendelkezéseit, nem csak önmagában, de azért is, hogy, mert azt gondoljuk, hogy ez a jövőbeni viszonyainkat e, e, teremti meg az egész kontinens javára is. befejezés elnök úr, azt gondoljuk, hogy vannak más kérdések is, amelyekkel foglalkozni kell, például az acél és alumínium kérdése, amely olyan probléma, amelyben az EU tól magyarázatot kértünk, azt gondolták, azt, azt a választ kaptuk, hogy hiba volt, és ezzel majd foglalkoznak, de azt szeretnénk, hogy ezt a minél lehető leggyorsabban intézzék el azért, hogy sokkal több akadályt ne állítsanak elénk, és a viszonyaink elé. Elnök úr, utol végül is szeretnénk kifejezni a hálánkat azért, hogy meghívtak minket ide, és köszönjük a bizottságnak a munkáját, további látogatásaikat várjuk azért, hogy az együttműködést elősegítsék, azért, hogy megtaláljuk a megoldásokat a jelenlegi problémákra. Nagyon izgatottak vagyunk, izgatottan várjuk az EU dél-afrikai csúcs találkozót, és végül 5 éves szünet után, november 15-én erre sor kerül, arra azt, azt reméljük, hogy a csúcs találkozó idejére majd megtaláljuk a dolgok megoldását, és ha nem, akkor azt reméljük, hogy a csúcs találkozó ennek időt szentel, és ott érinthetjük a kérdéseket. Nagyon fontos kérdéseket vetettek fel a képviselők. Meg kell néz... Ezt nem csak kereskedémi ügyként kell kereske, kezelni, hanem együttműködési ügyként is az EU és Dél-Afrika között, és a továbbiakban is azért kell ezt megvalósítani, hogy fenntartsuk a EU Dél-Afrikával ápolt nagyon jó viszonyát. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Nagykövet úrnak a hozzászólását, most pedig megadom a szót Auszkala asszonynak a kereskedelmi főigazgatóságtól. illetve mondja az elnök, hogyha van még kérdés a képviselőktől, akkor megnyitjuk a vitát persze. Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr, és elnézést a késésért. Egy másik nagyon fontos ülésről kellett átrohannom, ezért nem is hallottam a vitát, de számomra ez nagyon érdekes. Szeretnénk megérteni, hogy mit jelent a Brexit az a két, kétoldalú együttműködésben az Európai Unió és Dél-Afrika között, különösen az ön országok, önök országában, és vajon önök tudják-e, hogy a Brexit új tárgyalási pozíciót alakít majd ki, amelyben az ipar és egyes iparágak egészen más kihívások elé állnak. Talán erről a bizottság is tud szólni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ez egy közvet, közvetlen kérdés volt a nagykövet úrhoz. Nem tudom, hogy van-e rá válasza. Ha igen, akkor megadom neki a szót, ha nem, akkor a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelemmel követjük a Brexit körüli zajló folyamatokat de azt tettük észre, hogy ezek az EU belső ügyei, belső folyamatai, és nagyon erős a viszonyunk, erős kapcsolatokat ápolunk az EU-val, illetve annak egyes tagállamaival is, ideértve az Egyesült Királyságot, és ebben a tekintetben figyelemmel kísérjük a tárgyalásokat és a folyamatokat, azt szeretnénk majd látni, hogy milyen hatással lesznek erre, le, milyen hatással lesznek ránk, de egyelőre nem tudunk ö, ö, nyilatkozni a kérdés ö, előnyeiről, hátrányairól. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen következményekkel lesznek ezek számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, elnök úrnak. Imakulada parancsoljon. mikrofonon kívül. Van. Empiezo. <laughs> Muchísimas gracias, presidente. Újra kezdem, tehát köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a dél, köszöntöm a dél-afrikai képviselőket. Azt mondtam, hogy alkalmam volt ellátogatni önökhöz, mielőtt európai parlamenti képviselő lettem volna, és nem lehet nem beleszeretni ebbe az országba, igazi rajongója vagyok Dél-Afrikának, és csodálom azt az előrelépést, amely ott zajlott. Szeretném felemelni a hangomat nagyon sok gazda nevében, akik aggódnak a növényegészségügyi ellenőrzések miatt. Például a citrus növényeket illetően. Az új dél-afrikai, dél-afrikai megállapodás szerint lehet citrus növényt behozni, citrus gyümölcsöket, októberben, novemberben, december hónapban, amely ugyanaz a évszak, amikor a földközi tenger országaiban is teremnek a citrusgyümölcsök. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam bizottságnak is, hogy azt szeretném tudni, hogy mi a helyzet most a citrus import tekintetében Dél-Afrikából 2017-ben, és mire számíthatunk 2018-ban. A termelőktől azt hallom, hogy némi átfedés van, és ez őket rosszul befolyásolja, kedvezőtlenül hat rájuk. Különösen azt látjuk, hogy az, az narancs import esetében nem ugyanazok a követelmények növényegészségügyi ellenőrzésekben. Először is azt szeretném tudni, hogy a hatóságok minek mi a véleménye, és a bizottságnak mi a véleménye, és mikor kapunk adatokat arról, hogy objektív adatokat, amiről aztán véleményt tudunk formálni. No. Köszönöm, van-e még valaki? Nem, akkor lezárom a vitát, és ismételten megadom a nagykövet úrnak a szót, ha még valamit szeretne mondani, utána pedig a kereskedelmi főigazgatóság képviselőjének köszönöm. Köszönöm, elnök úr! Köszönet, hogy felvetették a kérdést a citrásszal kapcsolatban. A citrus eh, export illetően az eu ba Uh, eh, South Africa has a long history of citrus exports in... Azt hiszem a citrus exportján hosszú időkre nyúlik vissza. Termelői rendszereink azonban változtak időről időre. Ezért aztán akkor jelentünk meg az európai piacon, amikor szükség volt rá. Ezért inkább kiegészítő tevékenységnek látjuk ezt, mint versenyhelyzetnek, ami a szanitér szabályokat illeti. Dél-Afrika megfelelt az EU-s növényügyi, egészségügyi, a The EU and South Africa hold előírásoknak, ami a kockázatokat illeti a gyümölcsök részéről, továbbra is elkötelezettek vagyunk ezen két téren. Pontosan arról beszéltünk, hogy mindannyiunknak megoldást kell találnunk, hogy ne kelljen ezzel már foglalkoznunk, és az IPPC re úgy mehessünk, hogy a növényvédelmi kérdésekről nyugodtan beszélhessünk. Dél-Afrika jó évet mondhat magának. Egyetlen CBS interception-nel kell csak megbírkoznunk, úgyhogy semmi veszélyt nem jelentünk az EU-s piacoknak. Köszönöm. Very much, and now, uh... Köszönöm szépen. Kereskedelmi főigazgatóság, az asszony. Köszönöm a szót. Először is, röviden, a kotonó utáni időszak, illetve az ipák aszimetriája. Valóban, minden gazdasági partnerségi megállapodásunkban ez keményen benne van, és ez koton után sem változik. Ugyanis ezek teljesen érvényes nemzetközi megállapodások, és koton után is hatályban maradnak. Csak némi módosításra szorulnak. Az ipák azonban nem a legfőbb részei az aszimetria okának. Ami a civil társadalom bevonását illeti. Lesz egy ülés az Európai gazdaság és Szociális Bizottság szervezésében Namíbiában, Rintvúkban idén november 8-án, és hasonló közös elkötelezettséggel számítunk, mint a SZADEK kormánya. Még ugyanezt nem értük el, de ennek érdekében tevékenykedünk. Ezen kívül közös monitorozó mechanizmus is szeretnénk létrehozni, amely mindkét felet képviselteti a monitorozó tevékenység során, amely nem csak és kizárólag kereskedelmi kérdéseket, hanem az egész IPA rendszert lezár, lefedi, minden rendelkezést, amely kereskedelemre, illetve fenntartható fejlődésre vonatkozik. Tehát az elkötelezettség megvan, és előre is léptünk. Ami a fejlesztési együttműködést illeti, itt is indultak be programok, 6 millió eurót szántunk SZADEK tagországokra, a megállapodás végrehajtása érdekében. Pillanatnyilag állítjuk fel azokat az intézményeket, amelyek segítségével aztán a teljes körű végrehajtása lehetségessé válik a megállapodásnak. Ami a közös miniszteri tanács napirendjét illeti, a kollégámnak adnám meg a lehetőséget, Jan Villan ember Heidennek, aki pillanatilag ennek előkészítésével foglalkozik. Parancsoljon! Köszönöm! Ami a közös tanács ülés, képtelni február 19-i napi rendjét illeti, lesz egy előkészítő szakasz a gazdasági partner kapcsolatok témájában Johannesburgban, jövő hónapban. Azt nem tudom, hogy milyen eredménye lesz ennek, de több mindenre gondoltunk. Biztosak vagyunk abban, hogy a, a kereskedelmi minisztériumok, Malmström biztos asszony, a tanács képviselőjek el fogják tudni majd fogadni az intézményes kereteit ennek a megállapodásnak, Azonban szeretnénk eredményeket elérni a civil társadalom bevonását illetően, illetve a gazdasági partnerségi megállapodások monitorozása terén. Bizonyára emlékszik rá, hogy sokat foglalkoztunk azzal, hogy a Dél-Afrikaiakat meggyőzzük arról, hogy a civil társadalmat be kell vonni a megállapodás végrehajtásába, és hogy ezt hivatalosá is kell tenni. Eddig még nem erősítették meg azt, hogy sikerült megállapodni ebben a témában, de továbbra is próbálkozunk ezzel. Aztán javasoltunk egy mechanizmust is, egy közös mechanizmust a megállapodás monitorozás érdekében, erről is folynak a tárgyalások és november 6-án főleg erről lesz szó Johannesburgban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Végezetül az előadója szó, Nagyja hírsé, a konklúziók ö, jogán. Köszönöm szépen először is. Köszönet a bizottságnak, illetve a nagykövet úrnak. Nagyon fontos számunkra, mint ahogy elhangzott, hogy azokkal a témákkal foglalkozunk, amelyek a civil társadalommal folytatott párbeszédre vonatkozik, ez számunkra különösen fontos, és helyesen hangzott el, hogy a gazdasági szempontokat is természetesen szem előtt kell tartani minden esetre, szerintem már jó úton járunk, úgyhogy örülök, ha ezt a témát tovább vinnénk, ugyanis a bizottság is jelentőséget tulajdonít ennek, illetve fontos, hogy a kollégák információhoz jussanak, statisztikákat kapjunk a csúcs találkozó előkészítéseképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel a napi rendi pontot lezárjuk. Köszönöm a részvételt, különösen nagykövet úrnak a Dél-Afrikai Köztársaságból, illetve a delegációjának, hogy részt vett az eszmecserében. Most pedig tovább léphetünk a 12-es napi rendi pontra. Ezt pedig az Európa jövőjéről szóló vita állása. Franka úrnak adom meg a szót, jelentéstevőnek, és az véleménytervezetünket az AFKO jelentéssel kapcsolatosan eh, most megvitatjuk, Európa jövőjét illetően, úgyhogy meg is adnám a mi jelentéstevőnknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint ahogy említette, valóban mi most egy véleményt fogalmazunk meg a az INTA nevében az Alkotmányügyi Szakbizottság felé, Európa jövőjére vonatkozóan. A kereskedelem politika az egyik kulcs eleme az európai struktúrának, tehát az afko nak mindenféleképpen át kell adnunk, meg kell fogalmaznunk a véleményünket arról, hogy mi hogyan látjuk a jövőjét ennek a rendkívül fontos európai politikának. A kereskedelem politika jelentős átalakuláson esett át, előre haladást, békés fejlődést mutatott az elmúlt évek során. Minden esetre én a szakbizottsági tagok véleményét kívánom követ, közvetíteni, az Európai Uniónak kell élére állnie a tisztességes, szabad globális kereskedelemnek, világkereskedelemnek, és ehhez támogatást kell nyújtanunk minden vállalat számára, és biztosítani kell az egyenlő esélyeket a versenyben. Ezen a területen a preferenciális megállapodásokat, kereskedelmi megállapodásokat is meg kell említeni, ezeket támogatnunk kell, mint ahogy ezt tettük már egy jó ideje, és elsősorban azokra az országokra kell összpontosítanunk, amelyekkel két oldalú megállapodásaink vannak, illetve azokra a szervezetekre, amelyekkel hasonló jellegű regionális megállapodásaink vannak. a VTO rendszerén belül is erősíteni kell az erőfeszítésünket, és igyekeznünk kell minél nagyobb hatást, befolyást gyakorolni. Amikor a protekcionizmus jeleit tapasztaljuk, olyan intézkedéseket, amelyek ellentétesek az érdekeinkkel, illetve az elveinkkel, mindenféleképpen fel kell lépnünk az Európai Parlament kötelességeinek, illetékiségi körének keretein belül szerintem az Európai Parlamentnek be kell vonódnia, részt kell vennie ezekben a folyamatokban. És ez nem csak az intézményközi megállapodásból következik, hanem a bizottság elnökének legutóbbi az Európai Unió helyzetéről adott beszámolójában is ez elhangzott. nagyon örömömre szolgál, hogy Malmström biztos asszony is lépéseket tesz ebben az irányban, de szerintem ennél többet kell tennünk annak érdekében, hogy a parlament aktívabban részt vegyen ezen megállapodásokban. Ez számukra különösen fontos. A tárgyalási folyamatra vonatkozóan szerintem ezeket észszerű idő belül le kell folytatni, ugyanis ez egy meglehetősen nehézkes folyamat. Nagyon gyakran mi csak a folyamat végén kapunk szerepet, és sok minden gyakorlatilag túl lép rajtunk. Ha veszük például a mexikói társulási megállapodást, a ratifikációs folyamat hosszabb lesz, mint maga a tárgyalás folyamata. Úgyhogy mindenféleképpen nyilvánvalóan a technológiára, az innovációra is oda kell figyelnünk, minden a digitális kereskedelmmel kapcsolatos szempontra, a több többoldalú, illetve oldalú megállapodásaink kapcsán egyaránt, és biztosítani kell a globalizációs kigazetési alaphoz való hozzáférést, illetve annak igénybevételének lehetőségét. Azt hiszem nem kell külön elmondanom, hogy mennyire fontos, hogy a kereskedelem politika területén tett erőfeszítéseinket megfelelően kell koordinálni, a külpolitikánk többi szempontjával. Gondolok itt például a pénzügyi eszközök szerepére, amire a bizottság is javaslatot tett a többi öves pénzügyi belül, illetve különböző támogatási segély megoldásokra is. A kereskedelem politika kapcsán Természetesen nem tudjuk a Brexit hatásait megjósolni, mindaddig, amíg azt sem tudjuk, hogy milyen formát ölt majd a Brexit, de azt hiszem, hogy már most el kellene gondolkodnunk bizonyos alternatívákon, hogy annak káros hatásait mérsékelni tudjuk. Fokozni kell az erőfeszítéseinket, amikor a kereskedelem politikáinkról adunk tájékoztatást, a harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkban hogyan tudjuk a GDP növekedését elősegíteni, hogyan tudjuk a jólétet fokozni, illetve a szegénységet visszaszorítani ezekben az országokban. Fontos, hogy ezek az országok, ezen országok számára is minél több haszonnal járjanak ezek a megállapodások. Lezárásképpen természetesen, és nyitva, vagyok, nyitva állok minden javaslat előtt, hozzászólás előtt a kollégák részéről. A véleménynek megvannak a saját korlátai, ami a terjedelmet illeti, de remélem, hogy hozzá tudunk majd járulni a jelentéshez. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és üdvözlöm az elnök urat is, hogy visszatért. Át kívánja venni vagy akkor én ezt a napirendi pontot lezárom, és akkor átadom az elnöki funkciót. Sajnos az AFKO jelentéstevője nincs jelen, ő nem tudott eljönni, hiszen az AFKO is éppen most tárgyalja ezt a napi rendi pontot, úgyhogy rögtön meg is adom a szót az árnyék jelentéstevőknek, eh, a szocialista frakció nevében Maria Alenának. Köszönöm, elnök úr. Először is egyetértek azzal, hogy a kereskedelmi politika végre valós szakpolitikává vált az Európai Unió kezében és most már tovább léptünk egy úgynevezett technikai megközelítésből politikaira a kereskedelem terén, és csak csatlakozni tudok Szalafranka úrhoz, amikor azt mondta, hogy a kereskedelmi politika tényleg egy olyan eszköz, ami az Európai Unió kezében van. Olyan eszköz, amelynek nyilván a növekedést kell elősegítenie az Európai Unióban, de ugyanakkor úgy gondolom fontos emlékeztetni arra is, hogy ez a növekedés igazságos kell, hogy legyen az európaiak számára, és hogy ez az egész európai népességre igaz legyen. Nagyon örülök, hogy Salafranca úr azt mondta, hogy a globalizációs alap lehetővé teszi a szolidaritást olyanokkal szemben az Európai Unióban, akik nem kedvezményezetjei egy olyan kereskedelmi politikának, ami nem föltétlenül őket célozza meg. De ugyanakkor igazságos növekedésről van szó a kereskedelmi partnereinkkel szemben. Nyilván ennek a kereskedelmi politikának egy bizonyos kontextusban kell érvényesülnie, a fenntartható fejlődésre gondolok itt, illetve az éghajlatra, amiket figyelembe kell venni ezen szakpolitikán belül, vagy megerősíteni a klíma célkitűzéseket, vagy a COP21-ét. Nyilván támogatjuk a multilaterális jelleget, hiszen ez nagy nehézségekkel néz szemben napjainkban, és Európa pontosan motorja lehetne a visszatérésnek erre a területre. Három dolgot emelnék ki, azt az értéket, amelyet a kereskedelmi politikán keresztül közvetítünk. Beszéltünk sokat például a munkajogról, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nemzetközi egyezményeiről, nagyon sokat beszélünk a kereskedelmi megállapodások kapcsán ezekről mostanában. A második dolog, ami nagyon fontos számunkra, az átláthatóság kérdése a kereskedelmi politikák terén. Ezeket az európai lakosság jelentősen kritizálja pillanatnyilag, mert nem igazán értik, hogyan lehet hozzáférni ehhez, pedig ez alapvetően fontos kérdés. Harmadik dolog, a kereskedelmi megállapodások egyensúlyba állítása, mert nem föltétlenül csak tarifa kérdésekre kellene korlátozódni, hanem nagyon fontos az együttműködés rendezéséről, a szociális környezetvédelem, de fiskális kérdésekről is a megállapodásokon belül, hogy csak néhányat említsek. Úgy gondolom, hogy itt lesznek majd javaslataink. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Santa Lunes még nem érkezett meg, Alde képviselője sincs jelen, Buchner úr szintén nincs jelen a zöldek részéről, de Helmut Scholz a GUE részéről itt van, úgyhogy megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Ez egy komoly kihívással terhelt téma, az AFKO számára nekünk ezzel kapcsolatosan véleményt kell megfogalmaznom. És én nagyon figyelmesen hallgattam, hogy a jelentéstevő hogyan kívánja ezt a véleményt, milyen irányban kialakítani. És úgy gondolom, ismerve a vitát, hogy az kellene a cél legyen, hogy nem csak a kereskedelmet hangsúlyozók, hanem azt is, hogy a kereskedelem hogyan járulhat hozzá az európai jövőhöz, a szociális értelemben, hogyan alakítsuk úgy a kereskedelempolitikát, hogy ezek a hatások jelentkezzenek. A jelentéstevő bizonyos intézkedéseket javasol, ha például a globalizációs jelentés megvitatása, akkor is és más jelentések kapcsán is, például a VT-val kapcsolatosan felmerült, hogy a kereskedelem politika tekintetében központi benchmarkokat kell megfogalmazni és megvalósítani. Ezt a TTIP, a CETA viták kapcsán is már megvitattuk, hogy olyan szakpolitikát kell kialakítanunk, ami a tagállamok, illetve az állampolgárok számára hoz előnyöket. Egyértelműen ki kell mondani, hogy a fenntarthatósági célkitűzésekkel, hogy a magvát alkossák ezeknek a szakpolitikáknak. És ide tartozik az is, hogy hogyan fejlesszük a kereskedelem politikai együttműködést a KKV-k vagy a kisebb tagállamok irányában, amelyeknek már az is nehézséget okoz, hogy megvessék a lábukat a globális versenyben. Hogyan tudunk lehetőségeket biztosítani egyes régiók számára? vagy az újabb fejlemények, a digitalizáció. Ezek azok a kérdések, amelyekre válaszolnunk kell, és az AFKO-nak a saját jelentésében is ezeket figyelembe kell vennie, amikor Európa jövőjéről beszélünk. Természetesen nem lehet ezt a rengeteg kérdést mindegyértelműen megválaszolni a szakpolitikai, szociális, iparpolitikai kérdéseket, amelyek a tagállamok számára jelentkeznek. De végig kellene gondolnunk, hogy a véleményünket ezeken a területeken hogyan fogalmazzuk meg. És még röviden, ma már a Japánnal megkötött megállapodásról vitatkoztunk, és az európai kereskedelmi politika nyilván attól is függ, hogy a partner országokban mennyire fenntartható az iparpolitika, a gazdaságfejlesztés vagy a kereskedelempolitika. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy Afrikával való kapcsolatokra, vagy a latinamerikai országokkal fennálló kapcsolatainkra, ezek milyen hatással lesznek? Hogyan tudjuk ezeket a régiókat segíteni? és ezzel kapcsolatosan kell egy stratégiát megfogalmazni. Természetesen én örömmel állok a további együttműködés előtt a árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Ennyit kívántak az árnyék jelentéstevők elmondani, és még ketten jelentkeztek. Dartmouth és Immaculado Rodriguez kollégák. Kívánna még valaki hozzászólni a vitában? Akkor lezárom a listát, és Dartmouth úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, először is. Némi magyarázatra lenne szükség. Azt gondolom, most az AFKO ö, szerepében vagyok itt. Európa jövőről van szó, és a szöveg nagyja pedig az Európai Unióról szól. Európa és az Európai Unió nem fedi le egymást, és ezzel csak pedáns akarok lenni, de pontos is, és sokkal nagyobb pontoságra van szükség, miután március után erre szeretném felhívni a figyelmet. Ezeknek a szakbizottságoknak nagy közszolgálata van, szeretnénk rájuk is gondolni, és szeretnénk, ez, hogyha ezt kiigazítanák. A hatos pontot illetően az európai globalizációs alaphoz való hozzáférés illetően vajon ez azt jelenti, hogy az előadó drámai növekedést lát az európai globalizációs alapban? Azt szeretné elérni, mert úgy tűnik, hogyha könnyebb hozzáférés szeretnénk elérni, annak az lesz a következménye, hogy sokkal nagyobb lesz az igény, és ezért sokkal nagyobb alapra van szükség. Ezt, erre szeretnénk magyarázatot kapni. Végül. Már nem magyarázatot kérek, mert nagyon egyértelmű, hogy a kereskedelmet eszközként használják fel a közös politikákban. Erre már többször hivatkoztam, és nem tudom, hogy az előadó um, is felhívták erre, erre figyelmét a kereskedelem átpolitizálására, és arra a tényre, ahogy az argentin el nagykövet is korábban említette, hogy a kereskedelem és a szabad kereskedelem jólétet teremt, és hogyha kereskedelmi megállapodásokat hozunk létre, és ezt ráerőtetjük rá eh, a eh, struktúrákra, az eh, előítéletekkel, attól a szabad kereskedelem csak nehezebb lesz, és ennek vannak következményei. Az a következménye, hogy kisebb lesz a kereskedelem, nehezebb lesz megállapodni, és az egész dolog értelmét veszti. Kijelenthetjük, hogy az az elkötelezettség, hogy a kereskedelmi politikát eszközként használjuk fel az körügyben, és ezt érdemesé teszi, de szeretném felhívni a figyelmet a következményekre. Erre is kéne némi magyarázatot kapni hamarosan. Köszönöm, mondja az elnök. Immaculada következik. Köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni az előadónak a most bemutatott véleményét. Azt gondolom, hogy egyet is értek mindazzal, amit ő elmondott, és sokkal inkább arról kell beszélni, hogy mi hiányzik, de erre majd rá, rávilágítanak a módosítók. Az árnyék előadónk Maria Rena kitért már erre, csak hozzá szeretnék tenni azt, hogy támogatom az ő megjegyzéseit, négy dolgot szeretnék megemlíteni. Amikor azt mondjuk, hogy a kereskedelmi megállapodásnak inkluzívnak kell lennie, és tisztességes globalizációt kell elősegítenie, mindig is tudják, hogy én támogatom azt az 50% lakosságot, amelyre nem vonatkozik a kereskedelmi politika. Beszélnünk kell ezekről az emberekről, E, a társadalmi nemekről és a kereskedelmi megállapodásokban az Európai Parlament elfogadott egy közös jelentést a Női Jogi Bizottsággal és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal ebben a kérdésben, még e, a társadalmi nemek fontosságáról a kereskedelmi megállapodásokban. A Japánnal történt megállapodásban egy külön fejezetet e, szenteltünk ennek, a harmadik dolog, amit el akartam mondani, a multilateralizmus és a WTO reformja. Létfontosságú mindez. A kereskedelmi politikának az a nagy kockázata, hogy a általunk most ismert világrend megszűnik, annak ellenére, hogy a második világháború után hatalmas erőfeszítéseket tettünk, és ezt kockáztatjuk most és ezért gondolom, hogy ezért kell elősegíteni a multilateralizmust, és meg kell erősíteni a WTO szerepét, mert ez az intézmény, amely elősegíti a multilateralizmust. Új életet kell lehelnünk ebbe az egész folyamatba. Maria Elena említette az adópolitikát, és azt az igényt, hogy kereskedelmi megállapodásokkal kell elősegíteni a nemzetközi együttműködését, és ezzel, sikerült a, ezzel lehet az együttműködést is elősegíteni. Az átláthatóság a legjobb eszköz a korrupció elleni harcban, de ez nem áll az egye, megállapodások központjában, amelyet harmadik országokkal aláírtunk, és ezért nem gondolom, hogy képesek leszünk azokat a célokat elérni, amelyeket elérhettünk volna a kereskedelmi politikával. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és most pedig bizottság kap szót Luca de Galli a kereskedelmi főigazgatóságtól. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaptam, és nagyon örülünk az előadó véleményének. Nagyon nagy feladat volt az, hogy Európa jövőjéről ilyen rövid véleményt alakíthasson ki, de Schulz úr is beszélt a globalizáció mederbe nagyon sok anyagot kellett összeállítani. Minden kérdésben, amelyet a véleményben megemlített nagyon érvényesnek tartunk. Egyetlen egy dolgot szeretnénk tisztázni az európai kiigazítási alapról, amikor ön azt mondja, hogy az EGF-hez való hozzáférés azért, hogy megelőzhessünk egyes dolgokat. Szeretnénk a bizottság részéről is szeretnénk ezt lehetővé tenni, szeretnénk a küszöböket levinni, 50%-kal szeretnénk az MFF javaslatban növelni ezt az összeget, de az EGF ez egy olyan alap, amely utólagosan elérhető. Van egy elő, előzetes strukturális alap, amelyet előzetesen is elérhető, ez pedig utólag az általános szociális alapok és regionális alapok ilyenek. Ezt akartam tisztázni, ez nem, e, nem érhető el előzetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és utolsó felszólalónk az előadó, Franka Sánchez Néra úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretném minden kollégának és a bizottságnak is megköszönni a megjegyzéseket, és biztos vagyok abban, hogy ezek majd elősegítik az én jelentésemet. Arina asszonynak azt szeretném mondani, hogy amikor a kereskedelemről úgy beszélünk, mint az a gazdasági növekedés elősegítő motorja, ez egy tisztességes megállapítás persze, beszélünk a tisztességről, a tisztességet pedig mindkét oldalra vonatkozik, mi az európai polgárokat képviseljük, de vannak értékeink, amelyek mellett kiállunk, és ez mindkét oldalra vonatkozik. Amikor pedig tiszta, fenntartható fejlődésről beszélünk, azt hiszem, hogy a szöveg a, ezt lefedi, de szívesen kidolgozom ezt jobban, hogy még nagyobb világosságot teremthessünk. Mert azt gondolom, hogy a kölcsönösség kérdése nagyon fontos. A saját és a partnereink cégeit illetően is. Ami a fenntartható fejlődési célokat életi és a, a CAP21-et és a klímaváltozat, ez egy fontos hivatkozás, ezt be kell illeszteni. Ezek azok a prioritások, amelyet az EU fel akar vállalni, és nagyon örülök a hivatkozásnak, a, az erre való hivatkozásnak a szövegben. Aztán az átláthatóság igénye, azt gondolom, hogy ezt is bele kell illeszteni a célkitűzések közé a végleges szövegben, illetve az ILO, a munkahogyi szervezet szerepe is ismeri a szakbizottságunk munkáját, nincs, nem volt alkalmam megkérdezni, hogy az, meghallani, hogy az ALDE és az ECR képviselői mit mondanak a dologról, de felírtam Sóc úr véleményét, aki nagyon részt, részt vesz a témában, és aki hivatkozott a KKV-kra, illetve ezek részvételére az EU kereskedelmi intézkedéseiben. Ez nagyon fontos észrevétel. Hadd mutassak még rá arra, hogy szívesebben foglalko- szívesen foglalkozok részletesebben is a KKV-kkal, mert szerintem a kis és középvállalkozások csak kicsit, nem, nem csak, nagyon fontosak, és hallottam azt is, amit Dartmouth úr mondott, az ő álláspontja teljesen eltér Schulz, Schulz úrétól, de nagyon nehéz a kettőt kibékíteni egymással. Igyekszem persze meg, megtalálni a közös vonalat, de Dartmouth úrnak azt szeretném mondani, hogy az Alkotmányügyi Bizottság véleményét is kikértük, ők vesznek részt az Európa jövőjéről folytatott vitában. Az Európa, Európa persze az EU projekten túlnyúló EU projekt határén túlnyúló folyamat, ez igaz, meghatározott hatókörünk van csak. Nagyon egyetértek az véleményével a szabadkereskedelmről, és azt gondolom, hogy nem korlátozhatjuk ezeket a tevékenységeket túlzottan, de más kereskedelmi partnerekkel szemben, amilyeink értékeken és alapelveken alapszanak, amelyek nagyon fontosak számunkra. Ezeket persze kölcsönösen be kell tartani, és szerintem nem oktathatunk ki senkit, nem mondhatjuk meg nekik, hogy mit kell tenniük, de nagyon fontos a kereskedelmi megállapodásokban, hogy alapelveken nyugodjanak. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell túl messze menni, és nem kell ö, szá, ö, végtelen feltétellistákat előállítani, amelyek nem teljesíthetők. Ez, ebben egyetértek önnel, uram. Ami az EAGF-et illeti, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy a szabad kereskedelem előnyöket teremt, az is igaz, hogy vannak benne aszimetriák, egyenlőtlenségek. Az EU nagyon fontos és erős partner, valaki említette Japánt, és a, a GDP-t, a világ kereskedelmek 37%-et. Ezek statisztikák. Én voltam az előadója a a Csillével kötött társulási megállapodásról szóló jelentésnek, és azok a kereskedelmi partnerek, amelyeknek kisebb hatásuk van, és rosszabb gazdasági körülmények között működnek, azt gondolom, hogy ezt írta meg a bizottság abban az öt fehér könyvben. Nekünk a negatív hatásait kell figyelemmel kísérni a globalizációnak, mert ebben nem, ezt nem tudjuk befolyásolni. Emberi arcú globalizációról beszélünk, erről folyik a vita, azt szeretnénk elérni, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartja, tartsák, és senkit ne hagyjanak az útszélén, senkit ne ö, toljanak félre, mindenki hozzáférjen az alapokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy több alapra van szükség, hanem azt jelenti, hogy az adott kereteken belül kell működnünk, és amikor a különféle alatokról beszélünk, a minden politikai frakciónak lehetősége lesz állásfoglalni, de a szak, külügyi szakbizottságban én vagyok a csatlakozási előtti alapok jelentésén, az alapokról készített jelentés előadója. Itt 4 milliárd, 14 milliárd euróról van szó, és ott van még az Európai Fejlesztési Alap is, és mások is, illetve a kollégák, akik ennek, ezeknek a témáknak az előadói párhuzamosan dolgoznak a kereskedelmi politikákkal. Ahogy a bizottság elmagyarázta, megvannak az eszközeink ahhoz, hogy ellentételezzük a pozitív-negatív hatásait a szabadkereskedelmi politikáknak, bár egyetértek Dartmouth úrral azzal abban, hogy az EU által aláírt megállapodások harmadik országok számára jelentős előnyökkel járnak, és amikor elemezzük az eredményeit, GDP növekedésben, a harmadik országokban a szegénység csökken, az export kosár nagyobb lesz, és ez lehetőségeket teremt azoknak, akikre erre szükségük van. Pinyéró asszonynak azt szeretném elmondani, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy a társadalmi nemek témáját is bele kell illeszteni az előadásban, ami a KKV-kat illeti. Már mondtam Arena asszonynak, hogy ez az ötös bekezdésben található, de szívesen átalakítom a fogalmazást azért, hogy kiemeljük a KKV-k fontos szerepét az európai gazdaságban és a partnerországokban. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam, amiket nekem feltettek. Multilateralizmus. Az Európai Unió kockázatokat néz szemben, mi megpróbáljuk megvédeni ezeket az eredményeket. A rendszer persze nem tökéletes, Az EU nagyon nehéz időszakot él meg most. Bizonytalanságot tapasztalunk, reformokra van szükség azért, hogy visszanyerjük az állampolgárok bizalmát. De ami az elmúlt pár évben a legjobban működött, ha jól emlékszem, amikor 2014-ben, amikor az elnök az Európai Parlament előtt felszólalt, ez volt az a beszéd, amely beindította ezeket az eseményeket. Egyetértek Schulz úrral, amikor az eljárásokról beszélünk, kompromisszumra kell törekedni, amely tör, tükrözi a mi véleményünket, és Arena asszony is azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos eszköz a polgáraink, üzleteink és partnereink számára is. Szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy részt vett ebben a vitában, és biztos vagyok abban, hogy olyan véleményt tudunk kialakítani, amelyet a bizottság eh, többsége támogatja. Az elmondott vélemények nagyon észszerűek, és biztosan bele tudom majd illeszteni ezeket a szövegembe. Köszönöm szépen, előadó úr, mondja az elnök, és nagyon jól ö, eh, haladunk az idővel, 5 perccel korábban végeztünk, ez jó jel. Mielőtt lezárom a vitát, felhívnám a figyelmet, hogy a módosítók beadásának határideje most pénteken van déli 12 órakor, október 12-én tehát, és a szakbizottsága témában november 5-i ülésén szavaz majd erről ennyit, most pedig átadom az elnök, el, elnökség Bert Lange úrnak parancsoljon. So, thanks a lot, Mr. Vice Chair. Köszönöm, tisztelt elnök úr, az elnöklést. Elnézést kérek. Egy nagy európai vállalkozói ülésen voltam a plenárison, a kereskedelmi politikáról kellett Malmström biztos asszonynal tárgyalnunk. Következik a 13. napi rendi pontunk. Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti az egyes barófiús készítményekre vonatkozó vámkedvezményekről van szó. Winkler úr az előadónk és ennek a témának a szakértője. Köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Eléggé szakmai jellegű témáról van szó. Levélváltásra került sor a WTO panellel a kínai baromfi húsról, úgyhogy egy-két bekezdés erejéig kérem figyeljenek rám, mert megint csak nagyon szakmai kérdésről van szó. Az előttünk levő javaslat formaságokat tartalmaz, amelyeknek a FIOT e 2017. április 17-i dokumentumhoz kapcsolódik, amely megfelelő eljárásokra vonatkozik, olyan intézkedésekre, amelyek tarifa koncepció, koncesziókról van szó, bizonyos kínai baromfihús termékekről az EU-val kapcsolatban. 2002 és 8 között a baromfihús importja az EU-ba tiltás alá került bizonyos SPS intézkedések miatt. Mivel ezek nem voltak eléggé szigorúak, 2010. júliusában a Három éven keresztül, 2009 és 2011 között jelentősen megnőtt a baromfi hús növeke, import növekedése. A WTO panel 2015. júliusában állt össze, és több dolgot vett figyelembe. 10-ből 2 tarifa kvóta a kínai részről elfogadásra került, amit a panel elfogadott, a további nyolcat nem fogadták el, tehát a panel Kína érvelését elutasította zömében, részben elfogadta. 2017-ben az EU az ajánlásokat be akarta vezetni, és megfelelő időt jelölt meg, amely 2017 áprilisában indult be, több mint egy évvel ezelőtt. A bizottság megállapodást tárgyalt meg Kínával a kölcsönösen beleegyezett feltételekkel. Nem akarom felolvasni minden részletét ennek a javaslatnak, kedves kollégák el tudják olvasni. A tény az, hogy szorít az idő, hogy a VTO panel jelentésnek megfelelően zárjuk ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy a bizottsági tárgyalás teljesen korrekt volt, és megfelelő módon zajlott le. Úgyhogy pillanatnyilag az a helyzet, hogy Kevben kerül sor az aláírásra, remélhetőleg a hónap végén. Természetesen feltéve, hogyha egyet értünk ezzel. Ezen kívül azt ajánlanám, hogy egyezzünk bele, de nyilván a multilaterális kereskedelmi rendszert szem előtt tartva a vto n belül. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, tehát ami önt illeti, nincs gond, de ez jól hangzik, ígéretes. Egy árnyék jelentés készítő itt van, tessék Helmut nagyon rövid leszek, köszönöm elnök úr. Ha továbbra is kínai étterembe akarunk menni, és pekingi kacsát enni, azt hiszem üdvözölnünk kell az előadó javaslatát, és egyetértenünk azzal. Köszönöm. So, support even from the Google. Wow. Tehát akkor támogatjuk? Köszönöm szépen. Nem halljuk Winkler urat, sajnos nem mikrofonba beszél. Elnök, köszönöm. A bizottság részéről Lucia José Anova asszony, parancsoljon. Köszönöm. Kedves elnök úr, tisztelt képviselők. Köszönöm, hogy hozzászólhatok. Nem akarom fölöslegesen húzni az idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani, gratulálni az előadónak, kiváló munkát végzett, nagyon jól tükrözi, hogy mi történt, illetve hogy milyen eredményre jutott a panel. Két dolgot hadd emeljek ki, és hadd hangsúlyozzak, már ön is említette ezeket. Tulajdonképpen itt megállapodásról van szó, kölcsönösen ö, kialakított megoldást illetően, ami a VTO panel ajánlásainak megfelel ön is említette, jogi kötelezettség az EU-nak, hogy megfeleljen a mégpedig záros határidőn belül ezeknek, ez általában 15 hónap, a panel jelentésének elfogadását követően 2017. április 19-től számolva. Nos, minden pozitív volt, ami a panel értékesét illeti, ez megnyugtató, legalábbis ami a rendszeres aspektusokat illeti, illetve az EU-s megközelítés 28-as cikknek megfelelő tárgyalásait illeti. Köszönöm szépen. Thanks a lot and to concluding Köszönöm. És külön köszönöm a GUE támogatását. Biztosíthatom Helmutot, rengetegszer dolgoztunk a VTO-val kapcsolatosan együtt, tehát tudjuk, hogy itt a VTO kompatibilitás számít, és nem a pekingi kacsa íze. This concludes. Elnök, akkor ezzel lezártnak tekintjük. The deadline for amendment is a 12... Módosítók benyújtási határideje október 12 dél, déli 12 óra. Nem várható itt módosító, de sose tudjuk, honnan fúj a szél. <laughs> okay, so now I will make a break. És akkor most szünet. Fél ötig. De talán egy kicsit korábban. Kérem, hogy jöjjön mindenki vissza 25-kor mondjuk, hogy mindannyian itt, lesz, itt legyünk félig. Okay.

So, uh, lady... Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek, kedves kollégák, megnyitom a meghallgatást. Az EU-Vietnám kereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodásról, és nagy örömömre szolgál, hogy ilyen érdeklődést vált ki ez a téma. Na, azt hiszem, hogy nagyon időszerű most ez az eszmecsere, ugyanis elég hosszú időre nyúlik vissza a kereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodás tárgyalása, véglegesítése, és az Európai Parlament kifejezett kérésére Végül is két megállapodás született, az egyik a kereskedelemről, a más és fenntarthatóságról, a másik pedig a beruházás védelemről. Mivel új beruházásvédelmi rendszert kívánunk alkalmazni, és ez a téma egyébként a tagállamok hatáskörébe tartozik. Most pedig egy rendkívül ambiciózus kereskedelmi megállapodás előtt állunk az Európai Unió és egy fejlődő ország között, ami szerintem jó jele az EU és Vietnám közötti partnerségnek. És mi azt várjuk, hogy mindkét fél számára ez érdekes lesz. Teljesen egyértelmű, hogy a megállapodás nem lép hatályba anélkül, hogy egyértelműen támogatná azt az Európai Parlament. Éppen ezért időszerű, hogy megvizsgáljuk ezt a megállapodást, ennek előnyeit, értékeit. És a bizottság ma hozta nyilvánosságra, hogy a bizottság hivatalosan is elfogadja a megállapodásokat október 17-én, tehát jövő héten, és ezt követően azonnal megkezdődik a parlamentben a ratifikációs eljárás, tehát azt hiszem, hogy ez a meghallgatás nagyon is időszerű. Pont megelőzi a bizottság kollégiumának jóváhagyását, és jövő héten kerül sor az ASEAN csúcsra, úgyhogy szerintem egy jó jelzés ez is, hogy jó partnerségre törekszünk Vietnámmal, és szabályokon alapuló kiegyensúlyozott megállapodásra törekszünk az ASEAN térségben. és ugyanakkor ez egy jelzés is arra vonatkozóan, hogy milyen bizonytalansági tényezőkkel nézünk szembe globálisan, különböző kereskedelmi partnerekkel, amikor is nem feltétlenül a szabályokra épülnek, hanem hatalmi megfontolásokra a kapcsolatok. Tehát én meg vagyok győződve, hogy ez egy egyértelmű jelzés és az sem titok, hogy az Európai Parlament nagy hangsúlyt helyez a tisztességes és fenntartható kereskedelmi gyakorlatra. Számos megbeszélést folytattunk a munka törvénykönyv reformjáról Vietnámban, illetve a még három ILO egyezmény elfogadásáról, illetve végrehajtásáról. a megállapodás szellemében. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés számunkra. Ma délelőtt Japánról folytattunk eszmecserét, és egyelőre Japán még nem ratifikálta az érintett ILO egyezményeket. A kereskedelem egy értékeken alapuló eszköz, ami biztosítja a fenntartható növekedést, és az emberek javát szolgálja, az emberi jogok és a kereskedelem szorosan összekapcsolódik. Tehát már említettem, hogy bízunk benne, ez a megállapodás komoly előnyökkel fog járni a gazdaság területén, és megteremti a partnerség alapját. És ha közelebbről megvizsgáljuk, és tudom, hogy nagyon sok kérdés merül fel a három ILO egyezmény ratifikálásán túl, most itt van az alkalom, hogy ezeket a kérdéseket részletesen megvitassuk a két fő tárgyalóval. Nagy megtiszteltetés, hogy mindketten itt vannak. A vietnámi ipar és kereskedelmi ügyi minisztert köszöntöm, Tran Quang Khan urat és Helena Königet kereskedelmi, a kereskedelmi DG igazgató helyettese, Úgyhogy most itt megoszthatják velünk a, az elképzeléseiket, milyen előnyöket látnak a megállapodásokban. És szakértők is jelen vannak a második körben ők számolnak majd be az álláspontjukról, számos kulcsfontosságú szempontról a megállapodásokkal kapcsolatosan, őket is majd üdvözölni fogom. Szeretném leszögezni, hogy nagyon örülök, hogy mindenki jelen van, mindenkinek alkalma lesz megvitatni ezeket a témákat, a béke parlamentjében, Brüsszelben. Ez egy nagyon fontos tényező, hogy mindenki lehetőséget kapjon a vitában való részvételre. Tehát ezzel a bevezetővel hivatalosan is megnyitom a meghallgatást, és először is természetesen jelentéstevőnknek, Szakradil úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlök én is mindenkit. Nagyon jó jelét láttuk ma, hogy mennyire fontos a szakbizottságunk, illetve mennyire fontos Vietnám az Európai Unió számára. Néhány órával ezelőtt, mielőtt ez a meghallgatás elkezdődött, az EU kereskedelmi biztosa Malmström asszony bejelentette, hogy a bizottság jövő héten elfogadja az EU-vietnámi megállapodás végleges változatát. Ez egy véletlen egybeesés, de azt hiszem, hogy mindenféleképpen szerencsés, hiszen ez egy további lendületet ad, ezt meg kell ragadnunk, és erre építhetjük a sikeres ratifikációs folyamatot is. Remélem, hogy a meghallgatás majd rávilágít erre az egész folyamatra is. 2012. Július, júniusában kezdődtek a tárgyalások, 2015-re alapvetően megállapodtunk, és három évvel később most a végső szakaszban vagyunk, amikor is a ratifikációs folyamatot lezárhatjuk még a mi ciklusunk lejárta előtt. Azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen kívánatos és szükséges, hiszen ez a kereskedelmi megállapodás egy modellje a gazdasági növekedés és fejlődésnek, és egy feltörekvő gazdaság gazdaságának megsegítése érdekében egyenlő rangú partnerként, azonos értékek alapján a növekedés, a foglalkoztatás, a szegénységgel szembeni küzdelem és a reformok véghez vitele érdekében. Azt hiszem, hogy az a legátfogóbb kereskedelmi megállapodás, amit egy közepes jövedelmű országgal kötöttünk. És ez teremti meg az alapját a további fejlődésnek és a kölcsönös gazdasági érdekeknek. És ez egyértelműen rávilágít arra, hogy a kereskedelem és a különböző gazdasági reformok mennyire fontos, hogy együtt járjanak. Vietnám erre egy egyértelmű példa hiszen azt hiszem, hogy Vietnám egy sikertörténet. 30 évvel ezelőtt a legszegényebb ország volt, és most az egyik legdinamikusabban fejlődő ország Dél-Kelet-Ázsiában. A megállapodás egyébként tanulságol is szolgál, hogy hogyan erősíthetjük az úgymond puha erőt, hogyan játszhat az EU szerepet a szabadkereskedelem elősegítésében világszerte, amikor is a protekcionizmus jelei mutatkoznak másút. És van, csak nagyon kevés olyan területe van az európai kereskedelem politikának, amely teljesen, illetve az általános politikáknak kevés példája van, ami teljesen liberalizált, és a kereskedelem politika pontosan ilyen. Tehát az EU ebben vezető szerepet játszhat. A kereskedelmi és fejlődési fejezet a helyi vállalati környezet fejlődését, a társadalmi, gazdasági és környezeti feltételek megteremtését is elősegíti, és a vietnámi hatóságok elkötelezettek, hogy ezzel a megállapodással a munkajogi és környezeti standardokat is erősítsék. A munkatörvénykönyv keretében például a gyermekmunka, a kiberbiztonság is szerepet kap, és már bizonyos eredmények láthatók. További teendők természetesen vannak még, de minden esetre a kereskedelmi megállapodás ezt a folyamatot elősegítheti, és ez megalapozhatja a kereskedelmi gazdasági kapcsolataink elmélyítését. Tehát mi várjuk a ratifikációs eljárás sikeres lebonyolítását, szerintem nagyon jó helyzetben vagyunk, és ezt a lendületet meg kell ragadnunk, hogy a feladatunkat még a ciklus lejárta előtt el tudjuk végezni. Köszönöm. Adil. Köszönöm szépen, Zahradil úr. Most pedig Franco Kand úrat kérem fel, kereskedelmi és ipari miniszter helyettes, hogy tartsa meg beszédét. Tíz perce van, parancsoljon. Bernard úr, eh, az Indal Szakbizottság elnöke, hölgyeim és uraim, először is szeretném Langeónak és az, az Európai Parlament Kereskedelmi Bizottságának megköszönni a lehetőséget, hogy elmondhassam a véleményemet az EU-Vietnám kereskedelmi megállapodásról. Hölgyeim és uraim, ahogy önök is tudják, Vietnám folyamatosan integrálódik a globális gazdaságba, elfogadja a szabályokat, a multilaterális kereskedelmi egyezésekben is aktív szerepet vállal a multilaterális, regionális és bilaterális együttműködési keretekben. Amellett, hogy aktív tagja az ASEAN-nak, Vietnám FTA kapcsolatokat hozott létre tíz kereskedelmi partnerrel, és ennek e- eredményeképp most már a második legnyitottabb gazdaság a régióban, melynek kereskedelme 2%-át teszi ki a GDP-nknek. A fokozódó protekcionizmus miatt Vietnám továbbra is támogatja a nyitott kereskedelmi rendszereket, és, és az EPAT 2017 házigazdájaként támogattuk a gazdasági és kereskedelmi megállapodásokat március, 2018 márciusában. Vietnám és másik tíz ország átfogó, progresszív transpacifikus megállapodást írt alá, amely legmagasabb színvonalat képviseli a kereskedelmi megállapodásokon belül. A CPTPT, amely következő hónapokban lép életbe, ez egy másik példája annak, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a szabad kereskedelem iránt az Ázsia csendes óceáni régióban, amelyel, és ez napon, napról napra egyre erősebb szerepet kap. Hölgyeim és uraim, ahogy önök is tudják, az EU Vietnám meg, kereskedelmi megállapodás 2015. decemberében jött létre. Azóta partnereinkkel a bizottságban meg két-három egy, egyezményre bontottuk a kereskedelmi megállapodásokat, amelyet idén júniusban értek hajtak alá, és ezzel megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet ratifikálni um, a, ezt a belügyi folyamatok fényében. Ezért örömmel hallom a hírt ma. Malmström asszony mege, megerősítette, hogy elkészült a fordítás, és a tanács elé küldik a ratifikációs folyamat megkezdéseképp. Az FDA-t átfogó viszonyok keretében tárgyalták le. Az EU folyamatosan egyik legfontosabb kereskedelmi volt Vietnámnak. 48,8 milliárd euró mértékben folyt a kereskedelem, ezért Vietnám az EU második legfontosabb kereskedelmi partner az EU e-, régióban, azért mert bizalmon alapul a viszonyunk, előre tekintünk, hosszú távú viszonyt tervezünk. Ahogy önök is emlékeznek, a kereskedelmi viszony első lépése az volt, hogy Vietnámot bevonták a világ gazdaságába, és, miért, és miután elfogadtuk a, re, re, a WTO szabályait, Vietnám segítőkezet kapott az Európai Uniótól a multilaterális eh, kereskedelmi viszonyok előkészítése keretében. Az első lépés eh, az volt, hogy Eh, Vietnámot sikeresen átalakították közepes jövedelmi országá, és nagyon sok millió embert segítettek ki a szegénységből. Most ezen szeretnénk túllépni, és unilaterális kereskedelmi előkészítéseket teszünk, kölcsönösen előnyös eh, viszonyos kialakításával és na- nagy jó minőségű FDA aláírásával. Hadd had emeljem ki néhány fontos vonását ennek az megállapodásnak. Az FDA megszünteti legtöbb tarifát, és kiegészíti a struktúrát a Vietnám és az EU között. A kereskedelem jelentősen fog növekedni. Vietnám magas tarifáját csökkentik majd, és ezek kiterjednek a gépekre, felszerelésekre, gyógyszeriparra, élelmiszeriparra, autókra és mezőgazdasági termékekre. Másodszor a működőtőke befektetés tekintetében nagyon sok megállapodást fogunk aláírni, élelmiszer és ital területen, és az FTA az nagyon sok üzleteknek nyújtja meg az utat. A ennek a megállapodásnak lehetősége van elősegíteni a kereskedelmet és a szolgáltatásokat, liberális elkötelezettségeket nyújt egyes ágazatoknak, ideértve a pénzügyi, az elosztási, a logisztikai, környezetvédelmi és szak, szak, professzionális szolgáltatásoknak. A kormány beszerzési fejezete az FTA-ben számos preferenciális eljárás, elbánást ad az EU-nak, és ez azt jelenti, hogy jelentős lehetőségek nyílnak meg az európai üzletágak előtt, gyógyszeripar, infrastruktúra és közösségi közlekedés területén. Harmadik pont, az FDA következtében Vietnam elfogadja a szellemi jogok védelmére szóló törvényeket, a megújuló energia, a technikai határok és mindezek meg fognak felelni az európai és a nemzetközi előírásoknak. Ez elősegíti az vietnámi üzletágakat, a környezetvédelmet és fokozza a kereskedelmet és a beruházást mindkét félnél. Végül, de nem utolsó sorban, az FDA szoros elkötelezettséget jelent a fenn, fenntartható fejlődés területén, jó alapot teremt számunkra, hogy a kereskedelmet a fenntartható tervezésnek megfelelően fejleszünk, és hiszünk abban, hogy az FTA olyan erőnyöket teremt, amely, amelyet, amelyben az európai és a vietnámi népek még sok, sok évig fognak osztozni. Ahogy a szélesebb képet nézzük, ez lesz az első nagy minő, jó minőségű megállapodás, amelyet az EU, EU a régión belül egy fejlődő országgal aláírt, és ez modellként szolgálhat a gazdasági partnerségre számára az EU és a más többi ázsiai ország között. Hölgyeim és uraim, a tárgyalások lezárása nagyon fontos volt, de ez csak a kezdete a folyamatnak. A kormányom már elkezdte az előkészítését egy megvalósítási tervnek, amelyet majd a nemzetgyűlés elé bocsájtanak, azért, hogy megnyíljanak a lehetőségek a a lakosság és az üzleti közösségek számára mindkét fél tekintetében. Őszintén remélem, hogy sok év múlva a következő generáció már megköszöni majd nekünk, hogy bölcsek voltunk, és az ő érdekeiket szolgáltuk akkor, amikor ezt a megállapodást aláírtuk, és a lehető legerősebb üzenetet küldtük a protekcionizmus ellen. Kiállunk egymás mellett, megpróbáljuk elősegíteni a szabad és nyílt szabad kereskedelmet. Köszönöm szépen a figyelmet! Thanks a lot. Köszönöm szépen! miniszterhelyettes úr. Most az európai oldalról az ön, ön partnere fog felszólalni, Königasszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves Lange úr, Szeli előadó úr és tisztelt képviselők, miniszterhelyettes úr, kedves barátaim, hölgyeim és uraim, nagy örömmel jöttem ide, hogy Hán helyettes úrral megvitassuk a kereskedelmi és beruházási megállapodást, amelyet együtt tárgyaltunk le. És különösen örülök annak, hogy erre a véleménycserére sor került, ahogy ezt az elnök úr is említette, hiszen a egy, egyezmény ma ezen a napon kapta meg a bizottság jóváhatását. A meghallgatás címe nagyon ide illő, értékek és előnyök, hiszen erről fogunk most beszélni, értékekről és előnyökről. Hadd beszéljek mindkettőről, kezdjük, kezdjük most a megállapodás gazdasági okaival. A megállapodás lehetőséget teremt az európai beruházók számára és exportőrök számára, amikor 1990-ben diplomáciai kapcsolatot vettünk fel Vietnámmal, az ország akkor ö, hosszas szegénység és izoláció után próbált taprálni. Ezt az izolációt, ezt az elszigeteltséget próbáltuk megszüntetni. Ez együtt járt az globális gazdaságba való integrációval. A mai Vietnám ma már egy pesgő ország, 95 millió lakosa van, ez a leggyorsabban növekvő közép, középosztály, nagyon fiatal és dinamikus munkaerővel jelentkezik, rendelkezik, nagy fokú oktatási szinten rendelkeznek. Ez egy olyan ország, ahol a szélsőséges szegénységet felszámolták a lehető legnagyobb mértékben, és szemben olyan országokkal, amelyek hasonló fejlettségi szinten vannak, a szegénység nagyon alacsony szinten van a Mekong delta környékén Vietnám jó közlekedési viszony, kapcsolatokkal rendelkezik, és ez az egyik leggyorsabban fejlődő ASEAN gazdaság 6%-os GDP növekedést tapasztaltak az elmúlt két évtizedben. Az EU volt az egyik legszorosabb partner, partnere Vietnámnak ebben a fejlődésben, és modern kölcsönösen e- előnyös partnerséget hoztunk létre közös értékeink alapján. Ennek bizonyítéka ez az együttműködési megállapodás, amely 2016. októberében lépett hatályba. Vannak már adatok is, amelyek alátámasztják a partnerség előnyeit. Vietnám már a második legfontosabb ASEAN partnerünk Szingapur után, és Malajziát megelőzve, és az EU beruházása még mérsékelt, 8,3 milliárd euró volt 2016-ban, de ez folyamatosan növekszik. A kereskedelmi beruházási megállapodás elmélyíti majd a partnerségi viszonyt Vietnám és az EU között, és ez lesz a platformja a további fejlődésnek. Nézzük meg a megállapodás stratégiai relevanciáját. Ezt a megállapodást szélesebb kontextusban is kell értelmezni. A megállapodást az EU exportőröknek, beruházaknak megfelelő viszonyokat hoz létre, olyan harmadik országokkal szemben, akiknek meg, megállapodások Vietnámmal. Az, e, az ASEAN közösségben ez Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Eh, Japán és Korea. Ezeknek már van bilaterális megállapodásuk az ASEAN blokkon belül, és most tárgyalják le a gazdasági partnerségi egy eh, megállapodást, és a CPTPP 11-es eh, megállapodást is említettük, amely hamarosan szintén hatályba lép. Az FTA-DNP lehetővé teszi az EU üzlete, üzletembereinek, hogy, utol, hogy utolérjék magukat, és túllépjék a verseny, versenytársaink helyzetét a régióban. A megállapodás megerősíti az EU jelenlétét Ázsiában az új generációs megállapodással, amelyet aláírtunk Koreával, Japánnal és Szingapúrral is. Különösen a dél-kelet-ázsiai régióban a szingapúri megállapodást követően a vietnámi megállapodás előrelépés lesz, a regionális, region, region belüli megállapodások területén, és nincs kétség, hogy Szingaport leszámítva az EU-Vietnám megállapodás nagyon jó hivatkozási pont a további megállapodásokhoz más az országokat, mint, úgy, mint Indonézia, Malajzia, és így tovább. Aztán, ahogy már említettük korábbi felszólalásokban is, a globális kereskedelmi rendszernek egy nagyon fontos része ez, amely támadást érte. Ilyen megállapodások ellensúlyozzák már majd azt a protekcionizmust, amely sajnos, sajnálatos módon jelentő, jelentős tendencia. Nézzük most a tartalmát. Kang minisztere helyettes úr is sokat beszélt már a kérdés, a problémákról és az eredményekről. Ez most a legambicionizusabb megállapodás, amelyet fejlődő országgal megkötöttünk, és hogy korábban mondtam, nagyon megközelíti ez a szingapúri megállapodás szintjét, amely fontos eredmény, fontos, élentő, fontos lehetőség ez Európa, Vietnám számára is követve azt a fejlődést, amelyet Vietnám, amely Vietnámmal lezajlott. El megszünteti ez a tarifákat 7 éven belül, eh, Vietnám esetében 10 év múlva, eh, a külön, az eltérő fejlettségi szintek miatt nagyon nagy eh, mértékben az exportvámtételeket is felszámolja, a gazdák és a kis vállalkozások élvezni fogják a nagyobb védelem hatásait. Beszerzési szabályok nem csak a gazdaságokat, a gazdákat segítik, hanem a green technológiát, a zöld technológiát is, és ez olyasmi, amely egyetemű előnyel jár majd a vietnámi és az EU üzletek, üzletek számára is. Az FTA, tehát a kereskedelmi megállapodás új hullámot teremt a nagy minőségű beruházásokban mindkét irányban, és ez azt jelenti, hogy a beruházás védelmi megállapodás pont, pont ezt próbálja elérni, az IPA, tehát a beruházás védelmi megállapodás új megközelítést tartalmaz, hasonlóan a szingar, szingapúri um, beruházás védelmi megállapodáshoz. A megállapodás um, magas szintű beruházás védelmet teremt és megvédi az EU és Vietnám jogát a szabályozáshoz. Az új megpróbál munkahelyteremtő beruházásokat elősegíteni, és megvédi a kormányok jogát abban, hogy megvédje az vállalkozások lehetőségeit. A Vietnámmal kötött megállapodás Kanadához és Szingapurhoz hasonlóan mm, ö, vitás kérdés rendezési lehetőséggel is rendelkezik, van benne egy kötelező jellegű kitétel, egyébként közvetítői szabályokat is, illetve a bíróság működésére vonatkozó részleteket is. Nézzük az előnyöket és az értékeket most. Az EU-s politikában benne él az, hogy a kereskedelmi befektetés és a növekedés környezetvédelmi és munkavédelmi vagy emberi <coughs> fejlődési aspektusok kárára nem történhet. Ezért fenntartható fejlődése koncentrálnak, és magas szintű szociális és környezetvédelmi normákat tartalmaz. Ezen kívül elkötelezettségeket is tartalmaznak, hogy alapvető munkaügyi normákat kell tiszteletbe tartani, illetve a multilaterális környezetvédelmi ügynökségekkel kötött megállapodások kitételeit. A független érintetteket bevonja a kötelezettségvállalások teljesítésébe. Az EU egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy az emberjogi kérdések központi helyet foglalnak el a Vietnámmal való tárgyalások során. Ez volt a fő vezérelv a tárgyalások során is, az előzőekben is. Az emberi jogi kérdésekről, fenntartható fejlődésről 2015 májusában volt ülés, majd a bizottság elemzést készített, rámutatott arra, hogy az EU-Vietnám megállapodás milyen hatással van az emberjogi kérdésekre és a ö, fenntartható fejlődésre. Nagyon fontos kérdéseket tartalmazott ez. Biztos vagyok benne, hogy előrelépés lesz ez a munkakörülmények vonatkozásában, illetve a munkaügyi szervezet egyezményeinek végrehajtását illetően. Nagyobb lesz az átláthatóság, illetve a an engagement with civil society. A jogállamiság terén. Mindenképpen intézményesíti azt az elkötelezettséget, amely hatóságok vonatkozásában létezik, a PCA, FTA vagy a speciális bizottságok vonatkozásában, amelyek felállítására későbbiekben kerül sor. Végezetül, ami a következő lépéseket illeti. Ami a megállapodások végrehajtását, elfogadását illeti, előkészítésre is szükség van, ezt ugye hallottuk a miniszter helyettes úrtól. Hogy zökkenőmentes legyen a végrehajtás? Pillanatnyilag folyik a hivatalos nyelvekre való fordítás vietnámi nyelvre is. Korábban már hallottuk, hogy a tanács és a parlament is hamarosan megkapja ezeket. Ugyanakkor azonban próbáljuk azt is kideríteni, hogy mire van szükség a végrehajtáshoz. A vietnámi kormányal aktív dialógust folytatunk ennek érdekében, hogyha ratifikációra kerül sor, egyértelmű legyen az, hogy mit kell még tenni, illetve mi az, ami már megvalósult. Köszönöm. Köszönöm szépen, König asszony. Most először az Emberjogi Albizottság alelnöke következik két percben, majd a dél-ázsiai delegáció képviselőinek két perce, és aztán a kollégáknak. 15 percünk van a kérdések, feleletek körére. Pancieri úr parancsoljon. Nem, yeah, okay. This so then, um... Nem. Először a kolléganő következik. Együttműködtünk, úgyhogy én szeretném az üzenetet közvetíteni. A jelenlegi emberjogi kérdések aggasztóak Vietnámban, ezért el kell kötelezniük magukat az emberi jogok tiszteletbe tartana mellett. Nagyon fontos a békés megoldás az emberjogi harcosok vonatkozásában. Áprilisban az ENSZ szakértői arra szólították fel a vietnámi kormány tagjait, hogy az emberjogi harcosok és a civil szervezetek vonatkozásában megfelelően járjon el. Ami a békés kampányolókat illeti, a 79-es cikk vonatkozásában 1999-es vietnámi büntetőjogi döntés értelmében vagy halálbüntetéssel, vagy pedig életfogytiglani börtönbüntetéssel lehet sújtani ezeket az embereket. Ezért rettentően aggaszt minket ez az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás az emberjogi okok miatt. Vietnámban a nagy export területeken, mint a textil ipar, a munkavédelem rendkívül szegényes. Nagyon sok ágazatban még nem is létezik, betiltották. Úgy tűnik, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás bizonyos gyenge pontokat tartalmaz, ami a munkajogi kérdéseket illeti. A kereskedelmi ö, megállapodás tervezett ö, hasonlóan az amerikaival ö, kötötthez. A TPP vonatkozásában a munkajogi kérdéseket illetően intézményes reformot illetően a munkajogi szervezet 87-es, 98-as és 105-ös határozatát be kellene ültetni a vietnámi törvénybe. De ez úgy tűnik nem került bele az új megállapodásba. Pancieri úr kérdése következő. Miniszter eh, helyettes úr, ön szerint a három eh, munkaügyi szervezeti egyezmény bekerül a nemzeti jogszabályok közé, mielőtt eh, hatályba lép az EU-s szabadkereskedelmi egyezmény? Környigasszonyhoz a kérdés. Az emberi jogok tiszteletbetartása miért nem előfeltétele a szabadkereskedelmi egyezmény megkötésének? Köszönöm szépen. Köszönöm. Langen úr következik, parancsol. Köszönöm szépen, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy álláspontunkat kifejtsük az ázsiai delegáció elnökként, illetve tag, a képviselőként engem különösen érdekel, hogy milyen előrelépéseket teszünk a kereskedelmi megállapodás végrehajtásában. Szingapurral kötöttünk e megállapodást, Vietnám a mostani megállapodásban a partnerünk. Nagyon fontos számunkra, hogy az új világpolitikai feltételek között az Európai Unió és az ASEAN régió kapcsolatait megerősítsük, és a szabadkereskedelmi megállapodások nem csak benchmarkot jelentenek az egész régió számára, a Fülöp-szigetekkel, Indonéziával, Malajziával, Tajlanddal is tárgyalások folynak. Három kérdésem lenne. Elsőként, a dinamikus gazdasági fejlődés Vietnámban a, egy fiatal, dinamikus, szorgalmas generáció is jelent, ami nagyon fontos partnere lehet az Európai Uniónak. És európai parlamenti képviselőként azonban a politikai rendszerrel is foglalkoznunk kell. Nyilván nem a belső ügyekbe akarunk beavatkozni. Nyilván van egy demokratikus modellünk, de minden esetre Lockpiller asszony utalt rá az Európai Parlament. A szabadkereskedelmi megállapodásokat mindenféleképpen támogatjuk, és ezért vannak bizonyos feltételek, az emberi jogok, a munkafeltételek, illetve a szociális standardok kapcsán és szeretném azt is megkérdezni, hogy hogyan, milyen tervekkel rendelkezik Vietnám, mielőtt ratifikáljuk a megállapodást, a tekintetben, hogy a jogszabályokban hogyan kívánják átültetni a kereskedelmi megállapodás rendelkezéseit, illetve az emberi jogok területén különösen ami a kisebbségi jogok védelmét, vagy a szabad, sajtószabadságot illeti, milyen lépéseket kívánnak tenni. Ezekre várok én mielőbb választ, vikezetül pedig Königasszonytól kérdezném, hogy a két megállapodást milyen időn belül látja végrehajthatónak. Köszönöm. Six. Seven and then it's concluded. So please... Hét hozzászóláskérés van. Kérem, hogy másfél percben szóljon csak mindenki hozzá. Maria Arena az első. Euh, Köszönöm szépen. 32-en írtunk az Európai Bizottságnak, én voltam az egyikük, aggályunkat illetően, ami a Vietnámmal kötött megállapodásra vonatkozik. Különösen az aggasztott minket, ami az emberi jogokra vonatkozik Vietnámban. A szólásszabadság, a cenzúra, a függetlenség, vagy függetlenség, vagy nem függetlensége az igazságszolgáltatásnak, az emberi jogok védőinek problematikája. Az Európai Uniós Egyezmény 3-as cikke értelmében támogatnunk kell az emberi jogok kérdését minden egyes szakpolitika keretén belül. Kérdésem a bizottsághoz. Ön szerint a jelenleg tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi megállapodás megfelel az Európai Szerző, Alapszerződés 3-as cikkében foglaltaknak? Kérdésem továbbra is a bizottsághoz. A beruházási fejezetet emlegette. Itt van egy ICS, ez azt jelenti, Hogyha van egy európai beruházó ma Vietnámban, akit, akinek a jogait nem tartják tiszteletben, magánbírósághoz fordulhat. A kérdésem a következő. Hogyha például egy szakszervezet is bebörtönöznek, akkor milyen lehetőségei vannak, hogy jogorvoslathoz forduljon? Olyan jogokra gondolok, amelyeket mi megvédünk. Ugye Vietnámban van egyfajta jogszolgáltatás, szeretném, hogyha az emberi jogok terén is lenne ilyen jellegű, ezért teszem fel a kérdést. Köszönöm szépen, Jude Kitten Darling. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönet mindkét tárgyalónak. A kérdésem hasonló, én is aláírtam ezt a levelet a pártokon átnyúló levelet, amely minden pártot képviselt itt ebben a házban. Mielőtt Vietnám a WTO-hoz csatlakozott, bizonyos emberjogi elkötelezettségeket és fenntartható fejlődési kötelezettségeket kellett teljesítenie. Azonban azt halljuk az emberjogi szervezőtöktől és védőktől Vietnámból, hogy az elmúlt két év során a helyzet, illetve az a tér, amelyben tevékenykedhetnek, korlátozottabb lett. Ott van ez a biztonságra vonatkozó jogszabály, amely bünteti az emberjogi harcosokat is, hosszú börtönbüntetéssel. Az embereket például távolabbi régiókba visznek, börtönbe például, sőt, még, még keményebb büntetést is elszenvednek, tehát távol tartják őket a családjuktól. Tehát csatlakozni szeretnék ezekhez a kérdésekhez nevezetesen, a bizottság mit kér? Mielőtt az Európai Parlamentben az emberi jogokkal kapcsolatban szavaznánk. A Vietnám ható, mi hatóságok pedig mit terveznek roadmap keretén belül? mert emlékeztetni szeretnék arra, hogy az eladásokban nagyon sokat hallottam a fenntartható fejlesztési fejezetről, a munkajogi kérdésekről, de az emberi jogok és a polgári és politikai jogok szinte láthatatlanok, pedig ugyanolyan fontosak, mint a munkajogi kérdések. Tehát a, a szólás szabadságot nem szabad korlátozni. Ezeket a jogokat nem volna szabad szétválasztani. És talán a jó szándék bizonyítására már is kéne valamilyen intézkedéseket hozni, Például a politikai börtön, bebörtönzötteket, mint Masrum asszony, szabadon engedni, akit blogolás miatt és egyebekért zártak be. Azért, hogy tényleg lássuk, hogy konkrétan lépnek is, mert nem igazán látom azt, hogy valami változás lenne, mert sok minden van már a VTO vonatkozásában papíron, de semmi nem történik. Köszönöm. Ma már többször hallottunk, hogy a szabályozott kereskedelem, vagy a szabályokon alapuló kereskedelem ennyire fontos. A vietnámi megállapodás is egy új modell lehet e tekintetben. Én azonban a tartalmat némileg hiányolom, amikor az emberi jogokról beszélünk, a, vagy a munkavállalói jogokról, itt még szerintem számos teendő van. Az ILO munkajogi normák átvétele nagyon fontos, Japán kapcsán ezt már megemlítettük. Milyen terv van a három norma átvételére Vietnámban, mi az ütemterv, és hogyha szabálysértésre kerül sor, akkor milyen lehetőségek vannak esetleg a megállapodás felfüggesztésére, vagy milyen szankció mechanizmus kapcsolódik ehhez, hogyan reagálnánk esetleges szabálysértésekre vagy jogsértésekre, és hogyan lehetne az emberi jogi helyzeten javítani, mit kész Vietnám megtenni, milyen kötelezettséget kíván vállalni a tekintetben, hogy komolyan veszi a szempontjainkat. Hutalasszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány konkrét szempontot felvetni a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatosan, illetve az úgymond önkéntes partnerségi megállapodással kapcsolatosan. Ennek vagyok a jelentéstevője. Én üdvözlöm ezt az eszközt, nagyon tetszik nekem, ugyanis szerintem így lehet legjobban ösztönözni például a jogos vagy a legális fa kereskedelmet, fa exportot ezekből az országokból. Tehát biztosítania kell Vietnámnak, hogy csak a legálisan kitermelt termékek juthassanak az EU piacára. Ugyanakkor azt is tisztán kell látnunk, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy Vietnám megteszi az összes jogszabály módosítást annak érdekében, hogy legalizálja vagy legálisá tegye a teljes fa kereskedelmet. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert egyébként olyan helyzetbe juthatunk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása megakadályozhatja azt az erőfeszítésünket, hogy Vietnám úgymond tisztítsa ki a fa kitermelési ágazatot. És a, egy nagyon fontos kérdésem lenne a bizottsághoz is, az önkéntes partnerségi megállapodás jelentéstevőjeként. Igaz-e, hogy az importvámok az ilyen fa termékekre vonatkozóan, amelyek szerepelnek az önkéntes partnerségi megállapodásban, teljesen liberalizálásra kerülnek, amint a kereskedelmi megállapodás hatályba lép. Is it possible that we lose the... Vagy esetleg nem mulasztjuk el azt a lehetőséget, hogy előtérbe helyezzük a legális fakitermelést. Elnök, köszönöm szépen. Szigorú leszek a hozzászólási időkkel, ugyanis mindenkinek fontos kérdései vannak, ugyanakkor vendégek is vannak, akik hát megtettek mindent, hogy ide jöjjenek erre a meghallgatásra, és nekik is meg szeretném adni a lehetőséget, hogy megosszák velünk a nézeteiket. Tehát másfél percet szabtunk meg, kérem mindenki tartsa ezt. Alessia. Köszönöm szépen. Teljesen egyértelmű az előttem szólók által elmondottakból, hogy az emberi jogok nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Parlament számára. Ez nem jelenti azt, hogy nem ismerjük el hogy a megállapodás eléggé ambiciózus és stratégiai jelentőségű. Minden esetre meg vagyunk győződve arról, hogy a vietnámi kormánynak jelzéseket kell adnia a tekintetben, hogy bizonyos változásokat foganatosít. És aggasztó, hogy közelmúlt, a közelmúltban, ahelyett, hogy előrelépés történt volna az emberi jogok vagy a munkavállalói jogok terén, és hogy további jogokat kaphattak volna, úgy tűnik, hogy inkább visszalépés tapasztalható. Én azt szeretném megkérdezni, hogyan tervezik, hogy egyértelmű jelzést adnak a tekintetben, hogy a kollégák által említett területeken bizonyos kötelezettségeket vállalnak. Nem arra gondolok, hogy most a teljes jogrendszert át kell alakítani, de bizonyos politikai fogvatartottakra gondolva, vagy a kiberbiztonság jogszabályát esetleg módosíthatnák. Köszönöm szépen! Az előttem szólók már említették, amit én is el akartam mondani, a Réna asszony például. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy sor kerül erre az eszmecserére. Vietnámban az egyik legmagasabb a gazdasági növekedés. Sokan kiszabadultak a szegénységből, de még mindig komoly egyensúly hiányok vannak a szociális és a környezeti kérdések területén. Sokan tiltakoznak a speciális gazdasági zónák ellen, ugyanis ez az alacsony minőségű gyártásnak ad teret. A közvetlen külföldi beruházások tekintetében ilyen zónák kialakultak, de biztosítanunk, hogy itt, ezekben a zónákban ugyanazok a standardok érvényesüljenek, mint másút. Nem tudom, hogy Vietnám mikor, vagy valóban akarja-e ratifikálni az ILO egyezményeket, hiszen ezek rendkívül fontosak az emberi jogi és a munkavállalói jogok szempontjából. Az új munkatörvény megvalósul, illetve hatályba lép, és Vietnám tiszteletben tartja a Párizsi Egyezményt is. Az utolsó kérdésem a bizottsághoz a fenntarthatósági fejlődéssel kapcsolatos fejezetet hogyan kívánják végrehajtani. A szociális kérdés, kollégák, szociális a frakció kollégáihoz hasonlóan a CPPT-hez képest ez a megállapodás, ami a környezeti kérdéseket illeti szélesebb körül. A bizottságtól pedig a szankciókra vonatkozóan kérdezném, tud-e olyan kereskedelmi megállapodást említeni bárhol a világon, ahol a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezethez nem kapcsolódnak-e szankciók? És amikor az eredet megjelölésről beszélünk, a, konkrétan itt a ruházati termékekre gondolok, amikor kétszeres átalakításról van szó a többi általános preferencia rendszerben él, részesülő országokhoz képest, hogyan tudjuk az ezzel kapcsolatos visszaéléseket megakadályozni azt hiszem Vietnámról nem mondható el, hogy jogállam, vagy hogy a demokrácia összes szabályát tiszteletben tartja, viszont azt megkérdezném, hogy egy beruházónak jogvita esetén olyan listából kell döntőbírókat kiválasztani, amiről csak Vietnám döntött. Tehát nem tudnak szabadon a döntőbírósági illetékességről dönteni. Köszönöm, és akkor most a el, az előadóknak adom meg az ott fordított sorrendben, először König asszonynak, kérem, hogy minél rövidebben igyekezzen válaszolni. Próbálok röviden válasz, válaszolni, de ez azt jelenti, hogy a miniszterhelyettesnek nagyobb feladata lesz. Mégis nagyon sok kérdés hangzott el, ami neki szól. Kezdjük az emberi jogokkal Valóban egyetértünk, hogy nem tökéletes a helyzet. Nagyon kevés partner lehet tökéletes, mi sem vagyunk azok. Figyelembe kell venni azt, hogy ki honnan származik, trendeket kell megnézni, azt kell megnézni, hogy hogyan kell a pozitív trendeket, megerősíteni, ideértve a emberi jogokat, vagy konkrétabban a kereskedelmi megállapodásban a környezetvédelmi kérdéseket, munkaügyi jogokat, de más jogokat is persze. Minden eszközt felhasználunk, amikor egy emberi jogokról beszélünk, ez nem egy elszigetelt dolog. Próbáljuk meg, meg e- érvényesíteni azt, amit már letárgyaltunk a partnerségi együttműködési megállapodásban, próbáljuk megerősíteni azt azokon a területeken, amelyekre a kereskedelmi megállapodás is kiterjed. Nagyon szoros kapcsolatot tartunk a helyszínen dolgozó kollégáinkkal Hanoiban azért, hogy bármit is szeretnénk elérni, az EU szerte elfogadott politika legyen, elmondhatjuk azt is, hogy ami a munkahogyi jogokat illeti, ugyanezeket a jelzéseket kaptuk Vietnámból, azt mondják, hogy őket is érdekli az, hogy megvizsgálják az ilyen egyezmények ratifikálása, ahogy miniszter helyettes úr is el fogja ezt mondani, és mi pedig nyomon követjük, hogy meggyőződhessünk arról, hogy e, fenntartják is a még nem ratifikált e, egyezmények tartalmát. Az átfogó cél az, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el, de ahogy mondtam, ez egy folyamat. Sohasem lesz lehetséges egyik napról a másikra egy helyzetet megoldani. Ebben az esetben azt reméljük, hogy látunk elmozdulást például a munkahogyi egyezményt illetően is. Nézzük a TSD fejezetet, elmondhatjuk, hogy a TSD fejezet sokkal többet lefed, mint a CPTD fejezet, nem szeretnénk most a szankciókat újra napirendre tűzni, mert ezt eh, már nagyon sokszor megvitattuk, és látják majd a 15 eh, pontos akciótervünket is, amelyet eh, úgy, úgy fogadtatunk el, hogy utókövetjük az ILO egyezményt, és olyan programokat fogadtatunk el, amelyek támogatják a civil szervezeteket oly módon, hogy megnézzük, hogy miket lehet őket támogatni, és végig, végignézzük a térzicsepp fejezet minden egyes pontját. Ugyanígy kezeljük az éghajlati kérdéseket, és örömmel láttuk, hogy van már egy elkötelezettség a Párizs Egyezmény értelmében ebben a kereskedelmi megállapodásban is. Nézzük meg az e, erdészeti kérdést. Az importvámokat liberalizálják majd hatályba lépéskor Vietnám elkötelezett azért, hogy megvalósítsa a flat elkötelezettséget. Ezt még nem lehet aláírni, de hogy őszinte legyek, nem igazán vesztünk semmiféle mozgásteret azáltal, hogy liberalizáljuk ezeket a tarifákat, hiszen Vietnám maga kötelezte el magát, és érdeklődés mutatott az iránt, hogy ezt aláírja ez Vietnám érdeke legalább annyira, mint nekünk is, hogy fenntartható faszállítmányok érkezzenek Európába. Így módon sikerül majd ezt monitorozni is. Végül abban a kérdésben, hogy van-e példája annak, hogy szankciót alkalmaztunk, aki hívások más fejezetekben is. Ezzel az volt a probléma, hogy mostanáig semmilyen kihívásban nem tudtuk megmutatni, hogy kapcs- kapcs- összefüggés van. Hogy is mondjam csak annak, hogy nem követjük, utol, fe, nem követjük a TSD fe, fejezeteket, illetve hogy ez milyen hatással van a kereskedelemre. Ezek tehát nem voltak sikeresek. Ez volt az egyik alap, ahol a Libe Szakbizottság úgy, úgy vélte, hogy az általunk javasolt rendszer a végrehajtási fejezetekben az, az a járható út amikor tárgyalunk a kormányjal, bevonjuk a civil társadalmat, és vannak független szakértők is, és ezeket az eredményeket megjelentetjük. Tudom, hogy nem egyértelmű a vélemény erről, de ezek az eredmények a tárgyalások után. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Miniszter eh, helyettes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a megjegyzéseket és kérdéseket. Nem tudom, hogy tudok röviden válaszolni, hiszen nagyon sok kérdést tettek fel, de igyekszem mindent elmagyarázni. Először is a munkaügyi kérdéseket. Vietnám esetében az IVT volt az első szabadkereskedelmi megállapodás, amely elősegíti és hatékonyan megvalósítja a munkajogi szabályokat, ahogy az az ILO egyezményben is szerepel. Vietnám és az EU elmondta, hogy idézem, fenntartjuk erőfeszítésünket azért, hogy ratifikáljuk az még nem aláírt szerződéseket és az ILO egyezményt. Azóta, ahogy mondtam, átfogó, progresszív egyezményt írtunk alá a csendes óceáni partnerségről. Hasonló elkötelezettségeket tartalmaz ez, és aláhúzom, hogy a CPIPP-ben e nincsen rendelkezés, amely jogszabályi változást követel, mielőtt eh, a CPIPP e megállapodás életbe lépne. A mi esetünkben, bár az IVFTA, tehát az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodást még nem írták alá, de Vietnám nagyon proaktívan készítette elő a kötelezettség megvalósítását, amelyet maga, magára vállalt a fenntartható fejlődési, ségi, fe, fenntartható fejlődési fejezetben, e, követve az IVFDA e következtetéseit, minisztr, e, Vietnám miniszterelnöke megjelentetett egy tervet 2015. decemberében, amely elősegíti mindhárom ILO egyezmény ratifikálását, amelyet még a vietnámi nemzetgyűlés nem ratifikált. Szeretném megjegyezni, hogy az ILO 8 egyezményéből Vietnám 5-öt már ratifikált, a három ö, fennmaradónak a ratifikálását is szeretnénk elősegíteni. Ez a terv nagyon egyértelmű erőfészéseket fogalmaz meg a kormány részéről, amelyel a ter, ter, terjeszteni fogják majd az egyezmények tartalmait, és nemzetközi eh, alapelvek beültetését az Euró- vietnámi törvényrendszerbe. Másfelől javaslat született a kormány részéről a vietnámi parlament felé, hogy felülvizsgálják a munkatörvénykönyvét, és ez és ki, hozzáigazítják a vietnámi törvényeket a nemzetközi egyezményekhez és az ILO-éhoz. Ezt benyújtják majd májusban a nemzetgyűlés elé, és november, 2019 november, novemberében is fogadják, el is fogadják már. Aktívan előkészítjük ezeket a terveket a jogszabályi előkészítésekkel, ahogy arról a nemzetgyűlés határozott. Hat támaszam alá, hogy, a, hogy bár az erdélyt nem írtuk még alá, eh, megtettük a lépéseket Vietnámban azért, hogy betartsuk elkötelezettségünk fejezeteit a fejtartható fejlődési fejlődésről szóló fejezetben. Beszéljünk most a környezetről. Ez a, nagyon, ez a leghosszabb történet, de ezt röviden összefoglalom. Vietnám nagyon nagy figyelmet szentel a környezetvédelemnek, a gazdasági fejlődés minden területén. Elfogadtunk egy környezetvédelmi törvényt 1993-ban, és 2012-ben a miniszterelnök nemzetközi zöld növekedési stratégiát fogadott el akciótervel együtt. 2016-ban Nyilván önök is tudják, Vietnám ö, csatlakozott azokhoz az országokhoz, akik elfogadták a Párizsi Egyezményt. Az FDI elősegíti, hogy ennél is messze menjünk. A az EVFTA, tehát az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 13. fejezetében leírjuk, hogy a, ez nem, semmi sem történhet a környezetvédelem kárára. Ebben a fejezetben hatékonyan elkötelezzük magunkat a multilaterális környezetvédelmi megállapodások iránt, amelyeket aláírtunk, ideértve azokat is, amelyek a klímaváltozásról szólnak, a Párizsi Egyezményt, illetve a védett, fajó védett és veszélyeztetett fajokról és a biodiverzitásról szólókat. Nem akarjuk a közvetvédelmi sztendereket feláldozni azért, hogy kereskedelmet és beruházást vonzunk az országba. Ugyanezek az elkötelezettségek jelennek meg a CPTPA-ben is amelyek megmutatják a kormányom elkötelezettségét a környezetvédelem iránt. Most pedig eh, az illegális blogokról, a kormányom elkötelezett az illegális blog, blogolás felszámolása, illegális fakitermelés felszámolása ellen, ezért írtuk, e, e, ebben a szellemben írtuk alá a szabadkereskedelmi megállapodást, megmutatja, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk, hogy betiltsuk az illegális fakitermelést. Remélem, hogy a figyelem felkeltésével, a, a vállalkozói szféra figyelmének felkeltésével és a kormány erőfeszítésével sikerül ennek véget venni, amelyet Brüsszelben írtunk alá. E, e, sikerül majd e, ezt az eredményt a jövőben elérni. Az utolsó kérdés pedig az emberi jogokat érintette. Sokat beszéltek az emberi jogokról. Hadd húzom alá Körtön Darling asszony, hogy a Dublin 2-es folyamatban semmiféle elkötelezettséget nem tettünk az emberi jogokat, illetve hiszen a WTO nem az emberi, emberi jogokról szól, tehát igazítson ki, hogyha tévedek, ilyen elkötelezettséget nem tettünk. Az EVFTI része egy sokkal szélesebb keret, együttműködési keretnek eh, az EU és Vietnám között, és így módon arra számítunk, hogy ez elősegíti majd a eh, viszonyok al- alakulását. A múltbeli tapasztalat azt mutatta, hogy a kereskedelem és a beruházás sokat segített eh, a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek elősegítésében, ezért is része ez annak a stratégiai oknak, amiért a kormányunk ilyen erős nemzetközi eh, szerződést fogadott el, amely tartalmaz előírásokat a kiszámíthatásokról, az átláthatóságról és a eh, érdeke... Eh, sajnos én csak egy tárgyalófél vagyok, és más kereskedelmi tárgyalófelekhez hasonlóan az emberi jogok nem tartoznak az én hatókörömben, azonban vannak más kollégák Vietnámban és az EU-ban is ideértve a nagykövetet is, aki szintén jelen van itt ma, akinek nagyszerű történetei vannak az együttműködés eredményeként, és hasonló együttműködési egy, e, megállapodások eredményeként. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a kérdésekre, ha nem, akkor nézzék el nekem. Perfect, thanks a lot. Tökéletes, nagyon köszönöm, helyettes úr, hogy válaszolt a képviselők kérdéseire. Ezzel lezárom az első részét a meghallgatásnak. A második részben öt szakértőnk van az FTA-val kapcsolatban, tehát a szabadkereskedelmi megállapodást illetően. Nagyon örülök, hogy mind az öten el is jöttek a nyílt eszmecserére. Niklas Odi úr, aki az Európai Kereskedelmi Kamara Vietnámmal kapcsolatos ö, részének ö, társ elnöke. Kérem, hogy maximum 6 percben szóljon hozzá. Elnézést, azt hittem 10 percem lesz, mindesetre köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm elnök úr, tisztelt előadó úr, hány miniszterelnök úr, köningasszony, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, nagy megtiszteltetés ez, ezer tagot képviselek, akikből 16 most itt van Brüsszelben, akik a megállapodást támogatják. Ami az ILO megegyezést illeti, jogász voltam Vietnámban sokáig, és 2019 és 20 között kerül ratifikálásra. Tehát 30 évig jogászként tevékenykedtem ott, most pedig elnöke vagyok a kereskedelmi karalának, aki, amely ezer nap taggal rendelkezik, minden KKV, minden tagunk támogatja az EU FTA-t. Nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kik vagyunk. Nem Brüsszel finanszíroz minket, se nem az EU bizottsága, sem az EU delegációk, sem a vietnám kormány, sem a kereskedelmi miniszter, teljesen független szervezet vagyunk, úgyhogy amit a nyilatkozatunkban elmondtunk, ezer tagunkat képviseli. A célunk az, hogy segítsük Vietnámot, mert hogy baráti kereskedelmi partner legyen, hogy támogassuk a kereskedelmet Vietnámban, mert az elmúlt húsz éve során ezt tettük. 16 ágazati szakbizottságunk van, és amikor Hein miniszterelnök úr az EU delegációval, a bizottsággal foglalkozott ebben a témában, mi is ott voltunk, jelen voltunk 16 ágazati bizottságban. Elnézést kérek, sokszor kemények voltunk, például a gépjármű iparban, de hát ezer tagunkat kell képviselnünk. Gyakorlatilag egész e Vietnámban jelen vagyunk, nem csak Hanoiban, mert a textilipar, a cipőipar nem csak nem Hanoiban vagy Ho Chi Minh City-ben vannak, Haiphongban van az irodánk, aki ismeri Vietnámot, az tudja, hogy ez a második legnagyobb kikötő Vietnámban, tehát a legfontosabb terület, ipari zóna, és persze nagyon sok a munkavállaló, nagyon sok a cég ott Danang, Vietnám közepén található, ott is nagyon aktívak vagyunk. Van egy másik irodánk is Dingzongban, ahol a textilipar, cipőipar található. Dingzongban megteszünk mindent annak érdekében, hogy minden elv megvalósítható legyen. Évente egyszer adjuk ki az úgynevezett fehér könyvet. Rendszeresen tárgyalunk a minisztériummal, a tervezési és befektetési, a kereskedelmi minisztériummal, az állami bankkal, Vietnámban, mert mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy az elvek, az európai elvek, amelyek értelmében fair és nyitott kereskedelmet kell folytatni, egyértelművé tegyünk mindent. Az elmúlt 30 év során mindent megtapasztaltam Vietnámban, óriási változások tapasztaltunk. 1988-ban nyitott Vietnám, a nyugati cégek felé. Én 93-ban érkeztem, láttam, hogy milyen óriási változások következtek be. 2000 óta az, az éves növekedés 6%-os. Amikor megérkeztem, a lakosság 50%-a két dollárnál kevesebbet keresett naponta. Amikor megérkeztem, nem volt elektromos áram a lakások felében. Ma mindenütt van. Ha az ember elmegy például Vietnám északi részén bármelyik faluba, vagy a déli területen, mindenütt van elektromos áram, a gyerekek iskolába járnak, a orvosi ellátás van, a gyerekek egyetemre járnak, úgyhogy 30 év alatt ezt mind-mind láttuk. A GDP 400-ról szinte 2000 ö, dollárra nőtt. Ez a mai, ma Vietnáma, és ma 30 év közvetlen befektetését ünnepeljük. Ez óriási dolog. Nyilván tudják, Világszerte 56 különböző gazdasággal 16 bilaterális megállapodást kötött. Pénteken kellett előadást tartanom Vietnám miniszterelnöke meghívására. Samsung Vietnámban annyit fektetett be, mint a Dajman politika bevezetése óta az egész EU, csak a nagyságrendeket illusztrálva. koreai kamarának tízezer tagja van, szemben a mi ezer tagunkkal, és nagyon sokan élnek Vietnámban. A koreai szövetség elnöke a múlt héten beszédet tartott, és azt mondta, kérem, nyissanak, jövünk, befektetünk az önök országába. Hogyha Európa nem fektet be, hát ez nagyon rossz hír Európának, de a koreaiaknak jó, nem beszélve a kínai beruházásokról. Nyilván hallottak arról, a politikáról, amit úgy hívnak, hogy One Belt, One Road, ez ott kezdődött Vietnámban. Tehát 30 év után most már Korea, Kína aktív, az Egyesült Államok nem annyira aktív, a Trump féle politika miatt, de ez viszont jó hír nekünk. Szerintem nekünk is kellene most már valamit tenni Vietnámban. Ezért is támogatjuk ezt a megállapodást. Nem említettem, would like to say that we have been working with the Ministry of Trade since 2000. 2012 óta működünk együtt ebben a témában a minisztériummal. Ami a videót illeti, szeretnénk, hogyha a bizottság az IVFT nyomon követné, az IFT közti különbséggel. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Yeah, I think, I think you would be elected. Köszönöm szépen. Szerintem meg fogják ide választani. Karen Curtis asszony a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nevében fogja elmondani szervezete véleményét erről a megállapodásról. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Az eh, ILO nevében köszönjük a meghívást eh, erre az eszmecserére. Néhány percben szeretném ismertetni, hogy az eh, ILO hogyan látja a kereskedelmi megállapodás előnyeit, értékeit, a nemekes egyenlőségi, illetve a munkajogi szempontból. Mindannyian ismerik az ILO agendáját, de arról keveset tudnak, hogy mi hogyan működtünk együtt a vietnámi köztársasággal. Már évek óta tart ez a kapcsolat, és az ország fokozatosan kötelezettséget vállal, illetve ratifikálja a legfontosabb egyezményeinket. 2003-ban nyitottunk meg az irodánkat Vietnámban, és azóta tart a ratifikációs folyamat, és egyre inkább önkéntes alapon megfelelnek a standardjainknak. Az 5-8 alap egyezmény került ratifikálásra, például a governance egyezmény, a munkahelyi biztonsági kérdésekre vonatkozó egyezményt is ratifikálták. Mint ahogy eh, a miniszter eh, helyettes úr is említette, mi segítjük az országot eh, a munkajogi reformokban, és megteremtjük a feltételeit annak, hogy más munkajogi standardokat, munkajogi standardokat ratifikáljanak. Az szabadkereskedelmi megállapodás egy lehetőséget teremt arra, hogy intenzívebben együttműködjünk a vietnámi kormányjal ezen az agendán. A munkatörvény reformján már több éve dolgozik Vietnám, a jelenlegi munkatörvényt felülvizsgáljuk a nemzetközi munkaügyi standardok mentén, ugyanakkor a szociális partnerek körében is egy tájékoztatási, figyelemfelkeltési munkát végzünk, igyekszünk bevonni őket hogy a munkaügyi központok megvalósulhassanak. Ami az iparági kapcsolatokat illeti, ezek egyre inkább megfelelnek eh, a nemzetközi gyülekezési szabadságra vonatkozó standardoknak, és eh, egyre inkább megfelelnek a korszerű kapcsolati rendszereknek. Ez azt jelenti, hogy a vállalati szinten szabadon választhatnak képviselőket, és helyi szinten alakíthatnak képviseleti szervezeteket, ami elősegíti a fenntartható fejlődést. Az ILO hatásvizsgálatot is végzett, illetve nyújtott segítséget ebben három oldalú erőfeszítés keretében, who's in the wood processing sector. The ILO, uh... Az ILO három stratégiai területen uh, működik uh, közre Vietnámban, és normatív alapokat igyekszünk megteremteni a fenntartható és inkluzív fejlődés számára így többek között a munkaerőpiaci irányítás, a fenntartható fejlődés, szociális biztonság területén. Van egy projektünk, ami a vállalati felelősségvállalással kapcsolatos, és ez segíthet abban, hogy az alapvető jogok a legalsó szinten is érvényesüljenek. A nemzetközi munkaügyi standardokat az ország egészében érvényesíteni kell, és nem jelenthetnek kivételt ez alól a speciális gazdasági zónák, és ugyanúgy érvényesülnie kell a, az élelmiszer ágazatban is. Egy úti tervet állítottunk össze, a, melyek mind a fenntarthatósági fejlődéssel kapcsolatos fejezethez kapcsolódnak, meg kell teremteni az alapját annak, hogy még a fennmaradó ILO egyezményeket Vietnám ratifikálja, és ahogy miniszter helyettes úr is említette, jövőre megteremtődnek ennek az alapjai, és a 98-as egyezményt nagyon gyorsan el tudják fogadni. Ez teremti meg ugyanis a keretét a diszkrimináció mentes foglalkoztatásnak, illetve a kollektív alkuknak vállalati szinten, valamint a az egyéb szabadságjogoknak. Az ILO együttműködik a kormányjal az új paradigma kialakításában, az új társulási jogszabályok megalkotása kapcsán, és a diszkrimináció mentes foglalkoztatást is elő kívánjuk segíteni. Végezetül A fenntarthatósági fejlesztésre foglalkozó fejezet lendületet ad a munkaügyi reformnak is, amely meg fog felelni az ILO agendának. És folyamatos erőfeszítést kell tenni az ILO minden, ILO-hoz csatlakozott minden országban a e tekintetben. Mi támogatjuk ezeket a célkitűzéseket, és a vietnámi kormány is egyértelműen elkötelezett, amely biztosítja, hogy a munkajogok ne sérüljenek. Thanks a lot. And it's a specific uh, pleasure for me to invite now Mr. Quang, a human rights expert from Vietnam. Uh, Tan úr, vietnámi emberjogi szakértő véleményét hallják most. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Köszönöm szépen, hogy meghag- meghívtak erre meghallgatásra, és ma csak az emberi jogokról és a demokratikus folyamatokról szeretnék beszélni, amelyek szóba kerültek a megállapodás kapcsán. Először két tényt szeretnék elmondani, utána öt megjegyzést fűzök hozzá, mielőtt Három ajánlást megfogalmazok. Kezdjük a tényekkel. Az FDA szövegét elfogadta az EU és Vietnám is. Mindezt hosszú tárgyalások előzték meg. Az emberjogi helyzet Vietnámban nem jó, és az elmúlt pár évben rosszabbodott is. A megjegyzésem a következő. bizonyíték azt mutatja, hogy a demokrácia elősegíti az emberi jogokat, és ezt a megjegyzést egy nagyon jól ismert tör, történelmi, empirikus lecke megmutatja, hogy mi a mi véleményünk erről. Először is. A modernizáció tanulmánya megmutatja, hogy a modernizációs folyamat strukturális feltéleteket teremt, amelyek kedvezőek a demokratikus folyamatokhoz, és létrehozzák az új demokráciát. Másfelől a sikeres demokráciának megfelelő szociális folyamatokra is szüksége van. Más szóval, élő, pesgő civil társadalomra van szüksége. A pesgő civil társadalom pedig elősegíti az emberi jogokat és azok fejlődését. Harmadszor. A szabadkereskedelmi megállapodás, az STPP és a CPTPP azt követeli meg, hogy Vietnám ratifikálja az alapvető az ILO megállapodásokat. A 87-es 87 per 97-est, amely majd hatással lesz az emberi jogokra, azok fejlődésére Vietnámban. Az EU tagállamok mindenkinél jobban ismerik a Helsinki megállapodás hatását amelyet 1975-ben írtak alá a civil társadalom fejlődésére. A 70-es, 80-as években Kelet-Európában, és jelentősen hozzájárul ez az emberi jogi előrelépésekhez Kelet-Európában, és elősegíti a demokratikus folyamatokat 1989 után bár nem koncentrál az emberi jogokra és a demokráciára, ahogy az FDA teszi. Az fda nek mégis hatos, hasonló hatása lesz a demokratikus folyamatokra és az emberi jogokra. Negyedszer. A szabadkereskedelmi megállapodás kedvező hatása lesz az állampolgárok gazdasági helyzetére, akik az emberi jogok élvezői vagy elszenvedői. Ötödször. A tudományban általánosan elfogadott, hogy a világpiaci integráció elősegíti a nemzetközi nyomásgyakorlást. Hogyha az FDA-t ratifikálják, akkor az EU-nak több beleszólása lesz, és nyom, jobb nyomást tud gyakorolni Vietnámra a jövőben. Ezek a megfigyelések fontos ökonomiai és geopolitikai kérdést is felvetnek, amelyet nem említettem, de hozzátehetek még egy megjegyzést. Az FDA segíthet Vietnám segít csökkenteni Vietnámnak a nagy, nagy szomszédtól való függését. Most pedig hadd fogalmazom meg az ajánlásaimat. A három ajánlásom a következő. Az EU-nak biztosítania kell, hogy az EU, hogy Vietnám ratifikálja a három alapvető ILO egyezményt, és örömmel hallottam, hogy Vietnámnak vannak ilyen tervei. Figyelembe véve, hogy a TPP és a Vietnám-USA eh, megállapodás sokkal erősebb volt, mint az alapvető, me, me, mint az ILO alapegyezmény ratifikálása. Október 7-i beje, bejelentés arról szól, hogy a miniszterelnök ratifikálja majd a CPTPT-t is a következő néhány hétben. Vietnám és Japán felszólította az Egyesült Államokat, hogy térjen vissza a TPP-hez, és ez azt jelenti, hogy az az erőfeszítés, amelyel az EU Vietnámot segíti a ratifikálban, annak nagyon jó lehetőség van a sikerre. Mi magunk is augusztus 6-án felszólítottuk a vietnámi parlamentet, hogy a lehető leghamarabb ratifikálja még az októberi ülés előtt. A második ajánlásom a következő. Vietnám független civil, szervezeti, civil társadalmi szervezeteiket be kell vonni az FDA monitoring mechanizmusába, ideértve a kereskedelem fenntartható fejlődését és a belföldi tanácsadói csoportokba is. Harmadik ajánlásom a következő. Az EU-nak új mechanizmust kell elfogadni, elfogadnia az X17-es cikk tekintetében, valamint az a PC a 57. cikkének értelmében aznak érdekében, hogy a, hogyha Vietnam nem teljesíti a pc ből származó köve, kötelezettségeit, akkor a szabad kereskedelmi megállapodást felfüggesztik. Ez csak az EU-n múlik. Önöknek könnyű dolguk van. amint ezeket az ajánlásokat teljesítik, a vietnámi független civil társadalom magabiztosabb lesz, és támogatni fogja a megállapodást. Végül pedig megragadnám az alkalmat, hogy a vietnámi politikai foglyok esetét jó alkalom ez az ő kibocsátásákra, megemlítenem a legfontosabb lelkiismereti foglyot legutóbbi börtönből ért levelében sikeres üzletemberként lépett fel, és e támogatását fejezte ki az FDA iránt, amely lehetőséget teremt Vietnám modernizálására, és segíti majd Vietnámot abban, hogy csökkentsék az USA-Kína közötti kereskedelmi háború negatív hatását. Ő már 9 éve, 16 éves börtönbüntetésének 9. évét tölti börtönben, és jobb alkalom még nem volt a vietnám kormány, vietnámi kormány számára, hogy szabadon bocsájtson egy ilyen emberjogi aktivistát, aki tuk ő egy jelentős személyiség, és nem szabad ezt az alkalmat elha, elha, elhalasztani azzal, hogy börtönben tartják őt. Nagyon kicsi az e-, eltérés a hatóságok és tuk véleménye között. A hatóságok arra kérték, hogy vajon szint, mielőtt szabadon bocsátják. Köszönöm szépen, szól közben az elnök. Sajnos félbe kell szakítanom, bár tudom, hogy nehezen utazott ide, és hosszú utat tett meg, de egyértelmű, hogy mit akart elmondani. Köszönjük szépen a hozzászólását. Ms. Anja von Moltke sie hat auf Sie... Anja von Moltke, környezetvédelmi és kereskedelmi program, program Thank you very much, and thank you very much for the, for the invitation of UN Environment. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Az ügynökségünk a környezetvédelmi dimenzióját támogatja a fenntartható fejlesztési céloknak, és nagyon röviden szeretnék néhány szót szólni arról, hogy környezetvédelmi és kereskedelmi szempontból mivel foglalkozunk, illetve az FTA-kben milyen rendelkezések vannak erre vonatkozóan. A konkrét vietnámi környezetvédelmi helyzetről, a lehetőségekről, a kihívásokról, ami minket illet, ami az EFT, EFTF segítségével a jobb környezet elősegítését támogatja. Koherenciára van szükség a kereskedelem és a környezetvédelmi politikák között, illetve a kormányzás között, és ezt kell felhasználni a környezetvédelmi fenntarthatóság érdekében. A fenntartható fejlesztési célok irányítanak minket elsősorban, ez a technológiákra, a piacokra, az értékláncokra, illetve a kereskedelem lábnyomának javítására vonatkozik. A környezet, illetve a kereskedelmi politikák közötti kapcsolat beleért az ft ket Már hallottuk, hogy a kereskedelmi liberalizáció definíciójánál fogva támogatja a gazdasági növekedést, és különböző gazdasági tevékenységeket teremt, amelyek nyomást gyakorolhatnak, sőt, azt növelhetik a környezetre. Úgyhogy az FTA-nak nagyon fontos a szerepe abban, hogy csökkentsük ezt a nyomást a környezetre. Ugyanakkor az eszközt pozitív eszközként is felhasználhatjuk, növelhetjük a környezetvédelmi normákat az adott országokban, támogathatjuk a globális ö, környezetvédelmi célokat, és növelhetjük a kapacitásokat ennek érdekében. Kidolgoztunk egy eszköztárt a kereskedelmi tárgyalók számára ebből a célból. Ez segít a kapcsolatunk megértésében, támogatja a tárgyalásokat, és segíti az FTA-k végrehajtását a közösségeket összehozza, illusztrálja, bizonyos példákon keresztül, hogy hogy lehet a rendelkezéseket a megállapodásokból felhasználni arra, hogy a cél, környezetvédelmi célkétőzéseket támogatjuk. Lehet az építkezés, kereskedelmi beruházás, amelynek hatása van a környezetre. Azt szeretném most itt kiemelni, hogy a környezet egyre fontosabb tétele ezeknek a megállapodásoknak, de az összes eddig kötött megállapodás 85%-a rendelkezik környezetvédelmi rendelkezésekkel. Általánosságban kb. 60 ilyen rendelkezés van, a Vietnám EU-ban 122 a számuk, úgyhogy vezető példa ez bizonyos szempontból. De ugyanakkor vannak kihívások is, amelyek kapcsolódnak ehhez. Ezen megállapodás speciális kontextusa kapcsán szeretném a kihívásokat és a lehetőségeket megemlíteni. Vietnám az egyik legdiverzifikáltabb ország. A világ összes növényi és állati fajának körülbelül 10%-át találjuk itt. Rendkívül ö, érzékenyen ö, reagál ö, az éghajlatváltozásokhoz, például a tengerszint növekedéséhez volt már több természeti katasztrófa. Óriási ö, veszélyes hulladéki probléma példákat látunk itt. Problémát jelent a megújuló energiák alkalmazása, a hidroklorofluorkarbon és a montreáli jegyzőkönyv. De támogatnunk kell a pozitívumokat, hogy elkerüljük a negatívumokat. A miniszter helyettes már beszélt a szabályozó keretekről. Hadd beszéljek én a zöld növekedésről és akciótervről. Rendkívül ambíciózus ez a terv. 2050-ig Vietnám volt az első olyan ország, amely egy rendszert hozott létre az erdők és környezetvédelmi szolgáltatások vonatkozásában. A párizsi megállapodás végrehajtására akciótervet hozott létre. Több környezetvédelmi egyezményt ratifikált már, de fontos itt kiemelni azt, hogy a végrehajtás óriási kihívás, főleg most, hogy Vietnám átmeneti időszakot él, a gazdaságban nagyon kis ö, pénzügyi forrás tára rendelkezik, nincs megfelelő kapacitása, hogy a fenntartható fejlesztési célokat meg is valósítsa. Visszatérve a kereskedelmi politika és környezetvédelmi célok közötti kapcsolatba, főleg Vietnám vonatkozásában, a fenntarthatósági hatástanulmány, amelyet az EU készített néhány évvel ezelőtt, az ázsiai megállapodás keretén belül nagyon sok következményt, tapasztalatot tartalmaznak, ez igaz az itteni megállapodásra is, a különböző vezető gazdasági tevékenységek vonatkozásában a túlhalászás, a légszennyezés, a vízek szennyezése, 80%-a a betegségeknek a víz szennyezéshez kapcsolódik Vietnámban, illetve az illegális fakitermeléshez. Nagyon fontos a partneri kapcsolat, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk. Ugyanakkor, ahogy korábban is említettem, nagyon fontos a pozitív környezetvédelmi eszköztárként is tekinteni azt, hogy a kapacitást növelhessék, zöld termékeket hozzanak létre, és kapacitás építő szolgáltatásokat nyújthassanak. A rendelkezésekben nem akarok itt most belemenni, hogy egy kis időt takaríthassak meg. Még egyszer hadd emeljem ki azt, hogy ez a megállapodás kiváló lehetőség az EU számára, hogy szorosan együttműködjön Vietnámmal az új zöld kereskedelem létrehozás érdekében, a zöld növekedés, a zöld munkahelyek teremtése terén is, a környezetvédelmi kérdések, prioritások kezelése érdekében, hogy csökkentsék a negatív hatásokat, ami az emberi tevékenységhez kapcsolódik, Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos az EMEA végrehajtása. Végül, ami az ajánlásokat illeti. Az LC e nagyon fontos szerepet játszik a kapacitásépítés, a szakmai segítségnyújtás terén, a különböző célok végrehajtásának támogatása terén. A fenntartható fejlesztési fejezetek sajnos sokszor csak kívánságokat tartalmaznak, nem kötelező jelleget, és hát jelentős költségvetési tételek kellene, hogy kapcsolódjanak hozzá. Végül pedig ugye monitorozni is kellene ezeket, illetve erőfeszítéseket kellene tenni, hogyha nem megfelelő szinten tartalmazó, tá, tapasztaljuk ezek végrehajtását és támogatni kell a végrehajtást, ahol csak lehet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Last not least is uh, Miss Eleonora. Köszönöm, és akkor Eleonora Katella következik, a Business Europe tanácsadója. Köszönöm szépen a, a meghívást, a Business Europe uh, részéről. Örömünkre szolgál, hogy megoszthatjuk mi is a véleményünket az EU-Vietnám kereskedelmi megállapodásról. A Business Europe munka adókat, vállalatokat, legkülönbözőbb méretű vállalkozásokat képviseli 34 országban, és az európai növekedés, versenyképesség szerepel elsősorban az érdeklődési körünkben. Úgyhogy üdvözöljük a mai napi rendet, ami meglehetősen ambiciózus, és reméljük, hogy az eddigi elértek meghozzák a gyümölcsüket. Az európai vállalatok alapvetően három okból támogatják a megállapodást, ebből kettő stratégiai jellegű, gazdasági jellegű, a harmadik pedig magával a megállapodással kapcsolatos. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos stratégiai dimenziója van ennek a megállapodásnak. Amikor a kereskedelem megkérdőjeleződők és a protekcionizmus egyre inkább mm, elharapozik, nagyon fontos, hogy az Európai Unió szorosra fűzze a kapcsolatait Dél-Kelet-Ázsiával, hiszen ez egy gyorsan növekvő térség. Vietnám is egy fiatal, dinamikusan fejlődő ország, 100 millió lakos ország. A növekedés egyértelmű volt, és folyamatos az elmúlt 4-5 évben 6,8%-os volt például tavaly a növekedés. Ez az első megállapodás, amit fejlődő országgal kötünk, és szerintem ez egy jó példa, vagy építő eleme lehet az ASEAN más országaival kötendő hasonló megállapodások előtt. A kétoldalú kapcsolatok tehát komoly lehetőséget rejtnek magukban. E, e, kisvállalkozások e, számára és komoly lehetőségeket kínál, hiszen itt egyszerűsödhetnek az eredet igazolási szabályok például. A másik ok, ami miatt támogatjuk a megállapodást, az az, hogy Vietnám úgy döntött, hogy a növekedés eszközeként köt ilyen megállapodásokat. Számos országgal tárgyal, és az Európai vállalatok előtt verseny jelent majd, vagy vállalatok számára versenyt jelent majd mindez, és európai vállalatokként hátrányba kerülnénk, hogyha késlekednénk, vagy nem kötnénk ilyen megállapodást. Na most magáról a megállapodásról nem kívánok minden egyes fejezetben részletesen bele menni. Néhány fő gondolatot szeretnék csak elmondani. Különösen tetszik nekünk a meglehetősen ambiciózus vám tarifa liberalizálási rendszer. 45% volt a legmagasabb vámtétel bizonyos termékekre, de az importról sem feledkezhetünk be, hiszen Vietnám egy nagy, nagyon fontos forrás, mindig csak exportról beszélünk, de hát nekünk nyersanyagokat, félkész termékeket kell importálnunk, amit aztán az európai vállalatok tovább feldolgoznak. A közszerzés is egy közbeszerzésre vonatkozó fejezet is, is nagyon ambiciózus. Vietnám minden miniszt minisztériuma kötelezettséget vállalt e tekintetben a fő városokban, a kórházak esetében, az infrastruktúrális beruházások tekintetében az európai vállalatok tehát szabadon pályázhatnak ilyen projektek esetében. Számos szolgáltatási szektorban is nyitott a pályázási lehetőség, például állami vállalatok esetében, a vasúti ágazatban, az állami vállalatokról szóló fejezet is nagyon fontos. Nagyon sok mindent már megtett Vietnám a, reform, a gazdaság megreformálása terén. Az állam azonban még mindig fontos szerepet játszik, és szerintem a megállapodás jó irányba mutat más országokban is, ahol erős az állami szektor, szerintem ez jó például szolgálhat, és az európai vállalatok számára nagyon fontos, hogy esély, hogy egyelő esélyekkel, egyelő feltételek mellett versenyezhessünk az állami vállalatokkal. A szellemi szabad szellemi jogok tekintetében is nagyon jelentős ez a megállapodás. A TST fejezetről már sokat hallottunk, illetve az ezzel kapcsolatos reformokról. Itt egy egyértelmű ütemterv van, és azt is most már jobban értem, hogy ezt a fenntartható fejlődési fejezetet hogyan kívánja Vietnám megvalósítani. Itt az Európai Unió majd egy tanácsadó testületet hoz létre, ami pontosan ezt a fejezetet fogja figyelemmel kísérni. A találkozókon Vietnám is képviseltette magát a kereskedelmi és a munkaügyi minisztérium részéről, és ott megvitattuk, hogy a civil szervezetek hogyan vállalhatnak szerepet, és milyen struktúrákra van szükség, hogy a végrehajtást monitorozni tudjuk. Tehát megvan a növekedés lehetősége Európa, illetve Vietnám számára is, valamint a fenntartható fejlődésre is. A megállapodás jobb lehetőségeket kínál a fejlődésre vagy a továbblépésre, mintha nem lenne megállapodás. Köszönöm szépen az összes szakértőnek az átfogó áttekintést, és nagyon előremutató szempontokról hallottunk. End of this... Ennek a meghallgatásnak a végére értünk, megadnám a szót az albizottságok alelnökeinek, emberjogi albizottság alelnökének, illetve van még egy kérdésünk? Sajnos nagyon kevés az időnk. Hogyha konkrét kérdése van konkrét szakértőhöz, akkor hajrá! Nem, akkor Lockbiller asszony, köszönöm szépen. Most AFET előadóként szólnék hozzá az megállapodáshoz, és teljes szívvel gratulálok Vietnám népének, hogy ilyen gazdasági fejlődést tudtak megteremteni, és tudják garantálni az oktatáshoz, élelemhez, lakatáshoz való jogot sokaknak. Biztosíthatom önt is, miniszter úr, hogy ez nem ellentmondás, hogyha sikerül a civil és politikai jogokat javítani, az a gazdaságnak is segít. Gazdaságnak is segít, ezek nem, tehát a gazdasági fejlődés és a civil fejlődés nem mond egymásnak ellent. Találkoztunk a kereskedelmi minisztermel júniusban, de az de a ígéretek csak papíron maradtak. Tudom, hogy van terv, szeretnék ratifikálni az ILO egyezményeket 2019-ig, és remélem, hogy sikerül az időt tartani, de az emberjogi helyzet az országban csak romlik, számos politikai foglyot kéne szabadon bocsájtani, az emberjogi, vallási, vallási és környezetvédelmi aktivistákat továbbra is letartóztatják, megveri, megverik, zaklatják, és hosszú börtönbüntetéseknek vetik alá drákoni törvények értelmében. A környezet romla, romlása az infrastruktúrás projektek is súlyosan érintették a vidéki lakosságot. 2016-ban több ezer jó, ö, halász meg, megfosztottak a megélhetésétől, és toxikus hulladékot bocsátottak ki a tengerbe. Az áldozatok kompenzációt kértek, őket megfélemlítették és letartóztatták önkényesen. Az FDA azonban változást ígér, és ezért nagyon sok kép, 32 parlamenti képviselő Mogherini képviselő asszonynak írt, és arra kérte, hogy egyértelmű emberjogi benchmarkokat fogalmazza meg Vietnám számára, mielőtt elfogadják az megállapodást. Az emberjogi kötelezettségek hiánya nemzetközi emberjogi jogszabályok tiszteletben tartása, a monitoring mechanizmus hiánya és a probléma megoldó mechanizmusok hiánya beruházások esetében negatívan befolyásolja az emberi jogokat, és ez megmutatja, hogy milyen mértékben sértik meg az emberi, jogi, emberi jogokat. Ezért szükség van egy protokollra, egy nyilatkozatra, amelyet azért fogadnak el, hogy minden érintett fél tiszteletben tartsa a nemzetközi emberi jogokat. Emellett egy monitoring mechanizmusra is szükség van emberi jogok kérdésekben, hiszen ez lesz a probléma megoldási mechanizmus akkor, hogyha beruházások negatívan érintik az emberi jogokat. Be is szeretném fejezni, elmondom még, hogy amikor civil szervezeteket hívnak me meg, azok had cselekedjenek függetlenül és félelemtömentesen. Remélem, hogy hazaviszi ezt az üzenetet, és a külügyi emberjogi bizottságban majd figyelemmel kísérjük, hogy történnek-e előrelépések. Köszönöm szépen, mondja az elnök. The new ambassador of Vietnam, very short, one minute. Nagyon röviden, egy perce van. Hány perce van? Az emberjogi kérdésekkel kapcsolatban szeretnék válaszolni. Öt percet kaphatok? Pontosan félkor le kell zárnunk az ülést. És az előadónak is van még egy-két megjegyzése. Nyilván bilatárisan is megbeszélhetik majd a képviselőkkel. Köszönöm. A vietnami emberjogi helyzet nem rosszabb, mint az európai tagállamok egyik másikában. Nem sértjük meg ezeket. Amikor erről beszélnek, mind a kettőt mérlegelni kell. Két dologról kell beszélnünk. Vietnám nincs olyan listán, amelyen azok az országok, amelyek rendszeresen és komolyan megsértik az emberi jogokat. Azon a listán sem, ahol külön segítségre van szükség. A tízes tétel szerint. Az ENSZ soha nem hozott határozatot Vietnámmal szemben az emberi jogok megsértéséről. Az emberjogi tanács értelmében az ajánlások több mint 80%-át tiszteletbe tartja, bereértve az EU-t is. A fejlődő országok esetében ez csak 55-70 százalékos, egyes országok esetében még alacsonyabb. ben harmadik körben fogják felülvizsgálni ezeket. Nem, elnézést, majd bilaterálisan folytassák, kérem. Most megadom a szót. Chairman, very briefly, as I said before this... Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Sarkalatos pillanathoz jutottunk el a ratifikáció vonatkozásában. Természetesen átlátható dologra van szükség minden meg, mindkét megállapodás vonatkozásában, minden fejezet tekintetében. Fel kell készülnünk arra, hogy a tanácsban és az Európai Parlamentben döntést hozzunk. Annak érdekében, hogy sikeresen lezárjuk ezt a folyamatot. Mert úgy gondolom, hogy az üzleti vállalkozások erre várnak mindkét oldalon. Az EU-nak olyan lehetősége nyílik most arra, hogy megragadja ezt. Többször elhangzott ez már. Úgy gondolom, hogy páratlan lehetőség ez az Európai Unió számára. Kérem, ne szalasszuk el ezt az alkalmat. Köszönöm szépen. Thanks a lot. So this... Köszönöm szépen. Ez volt az első eszmecsere a ratifikációs folyamat során. Nagyon sok különböző aspektusról hallottunk, és természetesen a parlament ezt tovább nyomon is követi majd a megállapodás vizsgálata során. Biztos vagyok benne, hogy a mai napon mindenkinek van házi feladata, kapott is házi feladatot, és nagyon remélem, hogy ezt el is végzik, annak érdekében, hogy a vége pozitív eredménnyel záruljon. Köszönöm mindenkinek, köszönet a szakértőknek.